Good morning, ladies and gentlemen. May I ask you to take your seats? Kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet. Megkezdhetjük az ülésünket. Nagyon fontos ez a mai ülésünk. We expect more members azt várjuk, hogy mindkét szakbizottságból több képviselő fog érkezni hamarosan, de ne vesztegessük az időt. Kezdjük meg a munkát most azonnal. Dear Mr. Oswald. Oswald úr, Kretszó biztos asszony, kedves kollégák, az a élt, hogy üdvözöltem Önöket a közös szakbizottsági ülésünkön a kulttal. Ez egy éves találkozó. Figyelembe véve az új kohéziós politikában vonatkozó szabályozói keretet, Kretu asszonyra vitatjuk meg mindezt. Remélem, hogy a mai ülésünk lehetőséget kínál arra, hogy ezt még cserélhessünk a kohéziós politika jövőjéről. Mindannyian tudjuk, hogy most sokkal inkább, mint bármikor az Európai Unió technológiai és demográfiai változási kihívásokkal kell, hogy szembenézzen a klímaváltozással, a migrációval, a migrációs válsággal, a Brexit-tel, a geopolitikai instabilitással kell szembenézzen. Azok az értékek és demokratikus értékek, amelyeken az Európai Unió alapul, azok most próbatétel előtt állnak. Nagy vívmány az, hogy a kohéziós politika továbbra is a fő befektetési eszköz, amely az Európai Unió rendelkezésére áll. Az Európai Unióban a a régiók, a városok hozzájárulnak ahhoz, hogy fenntartható legyen a gazdaság Európában, új munkahelyi lehetőségeket teremtenek, szembenéznek a klímaváltozással és az energiafüggőséggel, a migrációs biztonsági kérdésekkel. Ezek hozzáadott értéket jelentenek, figyelembe kell venni a nemzeti fejlődési szükségleteket és különböző más szükségleteket, annak érdekében, hogy az Európai Uniót közelebb vigyük az állampolgáraihoz. Az eh, Európai eh, Bizottság 2021-es 27-es javaslata jó javaslat, jó kiinduló pont, ez kihat a különböző politikai területekre sajnálatos módon. A csökkentések főként a kohéziós politikát érintették, illetve a kap, kapot. A májusban elfogadott következő MFF által az Európai Parlament megerősítette azt, hogy megfelelő támogatásra van szükség a fő Európai Uniós politikákra, és lehetővé kell tenni ezeket, hogy elvégezzék feladataikat, meg kell őrizni a kohéziós politika támogatását legalább olyan szinten, mint 2014-2020 időszakában. Az egyik fő irány elv a 2021-es, 27-es jogakotási javaslatban az az, hogy erősítsük a kiegészítő jelleget azon alapok között, amelyeket lefed a közös rendelkezések rendelete. Szeretnék rámutatni arra, hogy a megreformált kohéziós politika célja az az, hogy koncentrálni lehessen ezekre a politikákra öt tematikus célkötűzés által. Az egységes szabálykönyv lefektette szabályokat annak irányába, hogy legyenek kapcsolatok a többi alappal, illetve az EU Invest alappal. Az Európai Parlament elfogadott egy állásfoglalást is azt illetően, hogy milyen építőkövek kellenek a következő periódus kohéziós politikájában. Meg kell erősíteni a kapcsolatot az Európai Unió értékei, gazdasági irányítása és a kohéziós politika között, ezáltal eh, hatékonyabb lehet az alapok végrehajtása. A helyi, városi és területi hatóságokat jobban bevonják az Európai Unió alapjainak kezelésébe. Itt vannak hamarosan az európai parlamenti választások, és arra koncentráltunk, hogy a jogalkotási javaslatra koncentrálunk azért, hogy az ellenpolgároknak egy jó perspektívát nyújtsunk. A Regi Szakbizottság jelenleg nagyon sok jogalkotási dossziéval foglalkozik. A cél az az, hogy az összes jogalkotási dossziéről még a karácsonyi szület előtt szavazzunk. A társjelentés tevőket, illetve a régiók, szabizat, régiók bizottságának jelentéstevőit is meghívjuk ezekre az ülésekre, amelyek ezekkel a jelentésekkel foglalkoznak. Rendkívül nagy az időbeli nyomás rajtunk itt az Európai Parlamentben. Megpróbálunk az állampolgároknak tényleg megfelelő véleményt látni. Reméljük, hogy a választások után az új Európai Parlament folytatja majd ugyanilyen gyorsan az Európai Bizottsággal a munkát, és az európai állampolgároknak egy véglegesített, teljes jogalkotási csomagot tud átnyújtani, amelyel meg lehet kezdeni az új tervezési periódust. Remélem, hogy ma nagyon gyümölcsöző lesz a vitánk. Mindenkinek köszönöm, hogy eljött ide, és egy nagyon sikeres ülést kívánok, és Oswald úrnak adom most át a szót. Uh, Köszönöm szépen, Mihálylova asszony. Köszönöm szépen, biztos asszony. Előkészítettem a beszédemet, a legfontosabb dolgokat már ön viszont elmondta. Én szeretnék a saját szakbizottságom szempontjából valamit hozzátenni. Már hagyomány ez az ülés a Kotár és a Regi között nagyon fontos az, hogy a biztos asszony is itt van ezen az ülésen. Három évvel ezelőtt, emlékeznek, elkezdtünk a kohézióért harcolni. A Juncker javaslatban nem volt igazában jelen. Ha visszaemlékeznek, a kohézióért hoztunk létre egy szövetséget, mindenkinek, az állampolgároknak szerettük volna demonstrálni, hogy milyen fontos a kohézió Európa számára, minden állampolgár számára, és most az európai választások előtt még fontosabb, nagyon veszélyes helyzet állhat elő, hogyha az emberek nem mennek el szavazni az európai választásokon, és nem áll össze egy jó összetételű európai parlament. A kohézió tudja azt megmutatni az embereknek, hogy mi a hozzáadott érték. Mindig az európai hozzáadott értékről beszélünk, de számunkra nagyon fontos, hogy az emberek is érezzék, hogy Európa az életükhöz többletértéket ad, és a kohézió is. Üdvözöljük ezeket a rendeleteket, az jelentéstevőink, a mi és az Európai Parlamenti jelentéstevők is jelen vannak, most kezdjük meg a vitát arról, hogy hogyan tudjuk ezt a rendeletet a legjobbá tenni a kedvezményezettek számára, hiszen ők mutatják be a projekteket, amik segítenek az emberek életét egyengetni. Sok vita zajlott már ezzel kapcsolatosan. Nagyon örülök, mert a kohéziós politika a régiókat szolgálja. But, uh, for us also... Számunkra talán a legfontosabb nem maga a rendelet, hanem a régióknak uh, szükségük van valamilyen könnyen használható eszközre. Sokszor beszélünk az egyszerűsítésről, de még nem tettünk elég lépést, mert nem csak a rendeletről van szó, hanem az iránymutatásokról is base-base megközelítést kell alkalmazni, hogy a régiókban alkalmazható legyen ez a rendelet. A rugalmasság is nagyon fontos, és az integrált megközelítés a szinergiák érdekében. Itt van előttünk a rendelet, és nem csak a rendeletről kell a véleményünket elmondani, hanem hogy a tér alapú megközelítést hogyan tudjuk alkalmazni, ez a nagy kérdés. Nem akarom vesztegetni az időt, itt vannak a, a mi jelentéstevőink és a parlamenti jelentéstevők is. A Koter ülést egy hónappal elhalasztottuk, hogy közben kivárjuk ennek az ülésnek az eredményét, és figyelembe tudjuk ezt venni a Koter ülésen. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen, Oswald úr. Most szó Biztos asszonynak szeretném megadni a szót. Nagy izgalommal várjuk az ön szavait, üdvözöljük az Európai Bizottság javaslatát, de mindig nagy öröm számunkra, hogyha önnel tanácskozhatunk. Köszönöm szépen, mindig nagy öröm, hogyha itt lehettek. Mihálylova elnökasszony, Oswald elnök úr, európai parlamenti képviselők, a régió kép- bizottságának képviselői, üdvözlöm Önöket! Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek. Nem a szokásos üzletmenetben vagyunk, mert a következő több éves keretre tett javaslatunk közzététele után találkozunk azonnal a 2021-27-es időszakra szól ez, és az most az önök kezében van. Az önök támogatása mindig is alapvető fontosságú volt. Először is mindenkinek köszönetet kell mondanom azért, hogy velünk együtt harcolnak a fronton, és különösen nagyra értékelem, hogy ilyen gyorsan és hatékonyan vezénylik a kohéziós politika jövőjével kapcsolatos vitát. Oswald emlékeztetett minket a kohéziós szövetség létrejöttére, nagyon fontos pillére ez a mi küzdelmünknek. Már csak azért is, mert közösen fontos üzenetet tudtunk közvetíteni minden érdekelt félnek. Fontos, hogy tartsuk ezt az ütemet a jövőben, és ön is tudja, hogy sikerült begyújtanunk egy kohéziós politikai borítékot, 373 millió euróról szól ez, ez a legfont- egyik legfontosabb motorja a modernizációnak. Nem csak pénzről van szó, hanem az európai szolidaritás kifejeződése, ez az európai értékeké, illetve a fenntartható növekedésé. A kohéziós politikában, ennek hosszú történetében mérföldkőhöz érkeztünk, Remélem, hogy ez a következő időszak a modernizáció időszaka lesz. 1975-ben kezdődött meg ez a politika, akkor ugye nem volt még mobiltelefon sem. Most ezt a politikát úgy kell átalakítanunk, hogy a mobiltelefonok világában, az okostelefonok világában is érvényes legyen. Ön is elmondta, hogy ezek a prioritások nagyon felhasználóbarátak, és a másodszor a tematikai központosítás vagy fókusz is fontos. A prioritásunk elsősorban a felhasználóbarát mi volt a politikának, ezért tettünk a parlament és a tanács számára ilyen javaslatot. Mindannyian tudjuk, hogy nincs értelme annak, hogy az emberek okos telefonja legyen, hogyha nagyon nehéz használni. Ezért fontos a felhasználó barát minőség. A prioritásaink egyszerűek, egy szép mondatban tudjuk összefoglalni. Intelligens, zöld, alacsony felhasználású és online Európa, ami közel van az állampolgárokhoz. Így foglaljuk össze a prioritásainkat. Az egyes kitűzés, innováció, digitalizáció, készségek, kis- és középvállalkozások, oktatás, kapacitásépítés és a kiegészítő intézkedések, ezekhez plusz prioritásokra van szükség. A kézikönyv nagyon eh, hasznos a kommunikációban is. Az EU-ban nagyon sok eh, és nagyon jó munkát végzünk, de ezt nem mindig jól kommunikáljuk az állampolgárok felé. Ez fontos prioritás volt ebben az időszakban. Sajnálatos azt látni, hogy a népesség 70%-a nagyjából az EU-ban, amikor iskolába jár, kórházba megy, vagy az utakat használja, nem tudja, hogy mindez az európai szolidaritás gyümölcse öt egyszerű prioritást határoztunk meg, ez sokkal jobb, mint hogyha 11-et határoznánk meg, mert ezeket könnyebb elmagyarázni, megérteni és jelentést készíteni róla. Második tematikus fókusz a felhasználó barát kézikönyveken túlmenően. Az egyes prioritás intelligensebb Európa. Fel kell készülnünk előkészítenünk a terepet az intelligens Európa számára. Azok a cégek, amelyek világvezető cégek ma, ezeknél azt látjuk, hogy ezek az óriás cégek néhány évvel ezelőtt jöttek létre, friss cégek ezek, volt, amelyiket garázsban indítottak el, és amikor az ötleteik termőtalajra hullottak, akkor vált lehetővé, hogy ilyen innovatív vállalkozásokat építsenek ki. Mi azt szeretnénk, hogyha régióinkban és országainkban ezek a kreatív elképzelések szintén termőtalajra találnának. Ez nagyon fontos a mai gazdaságban. Mi szeretnénk ezt a termőtalajt megteremteni, innovációs rendszerekkel, hálózatokkal, marketing támogatással, hogy a régiók relevánsak, versenyképesek maradjanak a, az egyre inkább technológia intenzív világban. A regionális gazdaságok előtt fontos kihívások állnak. Az egyik a technológiai átállás, ezt, erről már beszéltem, de ugyanilyen fontos az az átállás, amivel át kívánunk állni az alacsony szélkibocsátású gazdaságra. Fokozni kell az energiahatékonyságot, jobban kihasználni a megújuló energiaforrásokat, intelligensebb energiarendszereket kell kialakítani. Meggyőződésem, hogy Európának megvan a lehetősége, hogy ezekben a technológiákban világvezetővé nője ki magát. Dinamikus teljesítési rendszerre van szükség, modern, hatékony politikára és modern, hatékony teljesítési rendszerre. Nincsen annak értelme, most erre visszatérek, ez a lényege a beszédemnek, ez a hasonlat az, az okostelefonnal, mi értelme az okostelefonnak, hogyha nem tudunk felkapcsolódni az internetes wifi hálózatokra? Nincsen tehát időnk, vesztegetni való időnk. A, a múlt, illetve a jelenlegi programozási időszak tanulságait le kell vonni. Nagyon hálás vagyok önöknek, mert nagyon sok támogatást adtak a radikális egyszerűsítéshez, és a bürokrácia visszaszorításához is hozzájárultak, a magas szintű csoport is foglalkozott ezzel a témával, az ambiciózus, egyszerűsített kereteket támogatták, az eljárások felől az eredmények felé kívántunk elmozdulni. Ez fontos az kedvezményezettek számára, hogy a végrehajtásra összpontosítsunk, nem pedig a papírmunkára. A program és a projektmenedzserek elsősorban az eljárásokkal kell, hogy foglalkozzanak a jelentéstétellel. Biztos, hogy ugyanezt a panaszt önök is hallják jártukban, keltükben. Még egy vezérelv, ami nagyon fontos, ebben az időszakban, ami olyan sok kihívást tartogat, tehát a legfontosabb dolog a bizalom A cégvezetők tapasztalataira kell támaszkodnunk, bíznunk kell bennünk, nem szabad arrogánsan viselkedni Brüsszel nevében. Tudjuk, hogy mennyire szükség van a célzott programokra és a rugalmasságokra, És fontos, hogy a legrosszabb lehetséges kimenetet is figyelembe vegyük a szabályalkotásban. Az egyszerűsítési javaslataink meglehetősen széles körűek és messzire mutatnak. Nincs időm, hogy felsoroljam mindegyiket, de szeretnék azt ajánlani, hogy tanulmányozzák az egyszerűsítési kézikönyvünket. 80 fontos egyszerűsítési intézkedést tartalmaz ez. Szeretnék köszönetet mondani a pozitív visszajelzésekért, nagyon örülök annak, hogy önökkel egyeztethettem, sok parlamenti képviselővel, illetve a régiók bizottságának bizonyos képviselőivel, és sok más érdekeltel is. Sok támogatást kapott az egyszerűsítési tervünk. Remélem, hogy erre a következő hónapokban támaszkodhatok, amikor az Európai Parlamenten belül megindul a rendelet vitája, illetve a tanácson belül is. Szükségem van az önök segítségére. Tudom pontosan, hogy a parlamenten belül, a régiók bizottságán belül is jelen van ez a vágy, hogy minél gyorsabban megszülessen a megállapodás, még az európai választások előtt. Az a probléma, hogy a tagállamokkal is egyeztetnünk kell a tanácson belül. A kohéziós politika számára nagyon fontos, hogy a több éves pénzügyi kerettel kapcsolatosan még a választások előtt megszülessen a döntés. Nem az európai választások miatt, hanem hogy ne szenvedjen több késedelmet ez a kezdeményezés. Hiszen nagyon sok projekt veszélybe kerül, hogyha 2021. január 1-től az új programozási időszak első napjától meg nem kezdik a munkát. Ez valós veszély. Remélem a román elnökség alatt megszületik a megállapodás. A késedelmek miatt, már két külső tényező miatt vannak késedelmek. Először is, hogy a jogszabályt 2014. decemberében későn fogadtuk el, a partnerségi megállapodásokra volt egy év, és az ex feltételességek számára még egy év, és igazából 2017-ben eh, tudtuk megkezdeni a lényegi munkát, most 2018-ban eh, kezdettek meg a kiadások. Most nem tudom véka alá rejteni azt, hogy szükségünk van az önök támogatására. Gyakran, hogy a mobiltelefonos hasonlatomra térjek vissza, sokan inkább megtartanák a régi telefonjukat, eh, mert kényelmes, ismerik, de nem ez jelenti a jövőt. Más szereplőket is folyamatosan emlékeztetnünk kell, különösen a tanácsban, mint említettem, hogy a késedelem nagyon drága. Fontos, hogy az új MFF minél hamarabb hatályba lépjen, hogyha kevesebb az egyszerűsítés, kevesebb a, a gyorsítás, az nem fog kielégítő eredményt hozni. Büszke vagyok arra, amit elvégeztünk. Hosszú ideje a Brexit hogy következményeivel küzdünk, nagyon sok a kihívás, a biztonság, a, a határellenőrzés – és most itt van a kohéziós politika, az Európai Unió történetében a legnagyobb kiadási egység, 373 milliárd, minden régióra kiterjed. Nagyon fontos, hogy ne csak a leggazdagabb régiókra összpontosítsunk, ne hagyjunk magára egyetlen régót sem. Nincs szükségünk új megosztottságra közelebb kell hozni az állampolgárokhoz Európát, ez már elhangzott, előttünk áll a választás. Nem is annyira a választásokról van szó, hanem az Európa párt és az Európa ellenes erők összecsapásáról. Sok mindent készpénznek veszünk a tagállamokban a kohéziós politika eredményei közül. Juncker elnök úr is beszélt erről, hogy milyen sokan vesznek részt az Erasmus programban, szabadon mozoghatnak, munkát vállalhatnak más tagállamokban. Ezt adottságnak vesszük, nem emlékszünk arra, hogy 30 évvel ezelőtt, ami nem sok idő, egészen más volt a helyzet. Emlékszünk a kommunizmus időszakára, amikor nem élhettünk, nem dolgozhattunk ott, ahol szerettünk volna, és elég fiatalok vagyunk arra, hogy elmondhassuk magunkról a következő generációk jövőjéért. Felelősek vagyunk. Köszönöm még egyszer a figyelmet, el kell mondanom, hogy az eredmények Európáját akarjuk. Intelligensebb Európát, versenyképes vállalkozásokkal, alacsony szín kibocsátású gazdasággal, amely biztosítja gyermekeink és gyermekeink gyermekeinek jövőjét. Előttünk vannak a következő lépések, az ütemtervünk nagyon ambiciózus, de teljesíthető. Köszönöm még egyszer, hogy támogatnak minket ennek a szoros ütemtervnek a megvalósításában. A következő MFF-hez körülbelül 50 trialógus találkozóra lesz szükség. Ez időigényes folyamat. Barátok között vagyunk itt. Mindig is nagyon nyitott leszek önökkel. Tudom, hogy ez az ütemezés nagyon ambiciózus, ennek tudatában vagyok, de én még több ambíciót szeretnék sürgetni. Köszönöm szépen a figyelmet, Várom a kérdéseiket, észrevételeket, kíváncsian várom a vitát. Köszönöm. Thank you very much, Commissioner. Now we, uh, will... Köszönöm szépen. És akkor folytassuk az eszmecserét, a vitát, a koordinátorok következnek mindkét szakbizottság részéről, és utána pedig megadjuk a szót a két szakbizottság képviselőinek. Először tehát a koordinátorok következnek a néppárt részéről, Készen állnak erre? Arimon úr következik. Ähm, Köszönöm szépen, elnök asszony. Spontán módon fogok hozzászólni, mert Van Nistelrooy úr nincs itt. Először is szeretnék köszönetet mondani a hozzászólóknak azért is, hogy vehemensen védelmezik a regionális politikát és majd mindjárt erre visszatérek, nagyon fontos ez 2018-ban, és annak hátterében is, amely 2019 májusában történni fog. Fontos az, hogy tudjuk, hogy mit akarunk, ez nagyon fontos. Nem csak egy frakció szemszögéből szólok, hanem egy jelentéstevő szemszögéből is, és elmondhatom, hogy az elmúlt hónapokban azt tettük, amit mi fontosnak tartottunk, mi pedig azt, hogy a lehető leggyorsabban itt a parlamentben ezeket a jelentéseket a szakbizottságban megvitassuk, és a jelentéseket a lehető leghamarabb a trialógusra is vigyük. Nem volt ez túl egyszerű. Az eddigi jelentéstevők is tudják, hogy a nyári szünet során is intenzíven dolgoztunk, Persze azzal a nehézséggel szembenézve, hogy egy ilyenfajta jogalkotási jelentés, amely kötődik a éves pénzügyi kerethez, ehhez sok időre van szükség. Mindenkivel beszélnünk kellett, aki ezzel foglalkozik. Ez nem is volt mindig lehetséges az rövidsége miatt, de erre törekedtünk. Megpróbáltuk a legfontosabb szereplőket megtalálni, velük találkozni, velük beszélni, és szerintem tényleg jó jelentések születtek így, ezek most már szabizottsági szinten kerülnek megvetetésre, és kompromisszumokra is majd szükség lesz, ezeket ki kell dolgozni, és így a bizottsági szöveget meg lehet egy kicsit változtatni, de az Európai Bizottság fő filozófiáját megtartjuk itt, Szerintem sikerül majd a rendelkezésre álló idő keretén belül ezt elvégezni az év végéig, és akkor megkezdhetjük majd a trialógust. Egy alapvető kérdést is fel kell tennünk ma, 2018. október 9-én. Ez pedig a, úgy hangzik, hogy miért van szükség most regionális politikára jobban, mint korábban bármikor. A több éves pénzügyi keretről szóló viták abban az irányba haladnak, hogy pénzt kell megtakarítanunk, úgy kell kialakítani a pénzügyi keretet, hogy ezzel együtt tudjanak élni a tagállamok, és mindig is a regionális politika az első áldozat, amikor a regionális politikáról beszélünk, illetve amikor a többes pénzügyi keretről beszélünk. A Brexit miatt is kellenek csökkentések, és az alapvető kérdés az az, hogy miért kellene, vagy miért nem kellene megtennünk ezt a regionális politikánál. A politikai kontextus azt követeli tőlünk, hogy gondolkodjunk el ezen a kérdésen, és gondolkodjuk el azon, hogyan kell megvédelmeznünk a regionális politikát. Ennek három oka van. Először is én úgy vélem, hogy Európában felismerhető az, hogy a szolidaritás szó nem olyan értéke rendelkezik, mint az Európai Unió létrehozásakor. Nem arról van szó, hogy a gyengébbnek segít az erősebb. Ez az alapvető elképzelés a regionális politika tekintetében. Szerintem ezt az alapvető elgondolást meg kellene őriznünk, hogyha elengedjük ezt az alapvető vezérelvet, ha ezt nem tartjuk tiszteletben, akkor Európa elveszíti a lelkét, és ezt nem szabad megengednünk. Ez ellen fel kell szólalnunk itt a szakbizottságban is, a régiók bizottságában is, és amellett kell lennünk, hogy ez ne történhessen meg. Ez az első. A másik az az, hogy a világ változik, a strukturális politika erre jó választ adott, mert megváltozott a strukturális politika célja is. Tehát nem csak autó pályákat építenek, hanem az intelligensebb Európába is befektetnek. Egy olyan Európába, amely éllovas marad a klímaváltozás területén is, hogy annak kell maradnia. A legutóbbi alkalommal is nagyon jól definiáltuk azt, hogy mire kell pénzt adni a regionális politikán belül, és egy olyan politikai terület vagyunk, ahol élavas szerepet töltünk be, mi hozzuk létre a jövőt a regionális politika területén. Nem csak, hogy szolidárisak vagyunk, hanem a jövőt is előkészítjük. Ki mondhatja el ezt magáról? Szerintem mi ezt elmondhatjuk magunkról, bár túlságosan csendesen tegyük ezt. Igazából hangosan kellene ezt elmondanunk, hogy a jövőt próbáljuk így a gyerekek számára megőrizni. Van még egy dolog, amely engem aggaszt, és szerintem fontos, ez pedig az, hogy az a benyomásom, hogy a tagállamokban kicsit az a tendencia, hogy hangosan azt hangoztatják, hogy először a nemzeti tagállamoknak kell az első helyen állni. America first. Ez visszatükröződik a tagállami gondolkodásban is, ez, hogy mi először. Először azt nézik, hogy velük mi történik, és aztán elfelejtik azt, hogy a szomszédjukkal mi van. Itt van például az Interreg program, szerintem nincs semmi nemesebb, mint az, hogyha két-három partner, két-három tagállamból leülnek egy asztalhoz, és ugyanarra a problémára megpróbálnak közös megoldást találni. Ez fontos, számomra ez fontos, fiatalként nekem ez tetszett, és remélem, hogy majd idős emberként is ugyanezt fogom látni, tehát hogy közösen foglalkozunk problémákkal különböző tagállamokból. Szerintem ez a Európa alapértéke, és az, hogy határok nincsenek. Az, hogy nincsenek határok, ez egyfajta megkönnyebbülés számomra. Sok generáció csak álmodhatott erről, fel kell lépnünk az ellen, hogy újra határokat akarnak emelni, ezért kell a regionális politika, nagyon fontos, hogy megosztott kezelésben, shared managementben legyen ez a politika, a partner régióknak együtt kell dolgozniuk, meg kell ezt védenünk, ez a nagyon jó politika, ez egy észszerű politika, csak így tud Európa fennmaradni. Hogyha nem sikerül ezt elérnünk, ha nem sikerül elérnünk azt, hogy megfelelő pénz legyen ezért, akkor nem tudjuk ezeket a politikákat folytatni. A csökkentések miatt így a regionális politika csökkenni fog. Ehhez kell egy költségvetés. Most nem önmagunkhoz szólok, hiszen ezt tudjuk, hanem inkább a tagállamokhoz a tagállamok, hogyha akarjátok ezt a politikát, amely ez három említett okból fontos, akkor erre pénzt is kell adni, hiszen ez mindenkinek jó lesz. Ez egy kérés annak irányába, hogy lobbizzunk a tagállamoknál, hogy a szükséges pénzt megadják. Az Interreg jelentésben, ami az én jelentésem, egy nagyon egyszerű eszközt ajánlok, hiszen ez a legjobb módja annak, hogy Európa mellett kampányoljunk. Meg kell bíznunk egy kommunikációs irodát, aki kampányolna Európa mellett, hogyha okos lenne ez a kommunikációs iroda, akkor visszajön és azt mondaná, hogy nem is kell semmilyen kampány, itt van a regionális politika, mondjátok el az embereknek, hogy azok a pénzek, amelyekkel kórházakat, infrastruktúrát építetek, a városi területeken, vagy eh, amivel támogatjátok az intelligens városokat, az Európától érkezik ez a pénz, és akkor az emberek látják, hogy Európa egy jó munkát végez. Ezt kellene tennünk. Most beszélünk az omnibusról, ebbe is beleírtuk azt, hogy eh, fel lehet használni ilyenfajta reklámra a pénzt, és eh, a regionális politika résztvevőit is meg kell arról győznünk, hogy folytassák ezt, ezt is beleírtuk a szabályokba, ez most már még eh, egyszerűbb. Nem lehet az, hogy egy vállalat, vagy egy eh, civil szervezet, vagy eh, egy olyan résztvevő, amely korábban részt vett ilyen regionális politikai programban, nem lehet, hogy azt a benyomása legyen, hogy nem akar most már társfinanszírozással foglalkozni, mert túlságosan bonyolult az. Eddig ez volt a tendencia, ezt meg kell fordítani, mert kezdet kell teremteni ahhoz, hogy az emberek tényleg ezen megosztott irányításban foglalkozzanak ezzel. Úgy gondolom, hogy ezzel Európának is szolgálatot tennénk, és ha így lenne, akkor valamiért értünk el, amely fontos és lényeges. Köszönöm. Thank you. Thank you very much. Just now from side of committee. Köszönöm szépen. A régiók bizottságának részéről Kapisa Marina kapja meg a szót, utána pedig Sájler úr, tessék. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Illetve tisztelt elnökök, köszönöm szépen, és köszönöm biztos asszony a bevezetőjét. Azt hiszem, hogy a ma délelőtti ülésünk, a ma délelőtti találkozunk rendkívül fontos. Nagyon fontos ez a régiók bizottságának szempontjából, illetve a városok régióinak szempontjából. A városokat, az önkormányzatokat képviseljük a régiók bizottságában, és a kohéziós politika kérdései nem csak arról szólnak, amit a biztos asszony is elmondott, bár teljesen helyesen mondta, hogy az Európai Unió számára az egyik legfontosabb beruházási eszköz ez, olyan eszköz, ahol koncentrálódnak a források, a szolidaritás elvét kidomborítjuk, illetve a különbözőséget is fölkaroljuk. Nagyon fontos ez a városok és a régiók szempontjából, hiszen az egyik legfontosabb stratégiai beruházási eszközről van szó, ahogyan mondtam. A gazdasági és pénzügyi recesszió idején a régiók és a városok nagy nehézséggel kellett, hogy szembenézzenek. Nagyon gyakran a nemzeti megszorítások miatt a regionális kohéziós politika hosszú időn keresztül az egyetlen, az egyetlen strukturális, stratégiai beruházási eszköz volt, amely rendelkezésükre állt a városoknak. Tehát a régiók és városok vezetői nagyon is rádöbbentek arra, hogy milyen fontos és milyen erős, hatalmas ez a politika. Úgy gondoljuk tehát, hogy egy rendkívül fontos pillanatot élünk meg, hiszen megvan a bizottsági javaslat, a tárgyalások lassan elindulnak. Nagyon fontos, hogy a két intézmény, a régiók bizottsága, illetve az Európai Parlament stratégiailag ugyanazon az úton járjon, közös irányt találjon. Megpróbáljuk közösen képviselni a városokat. Ugye egyrészt a parlament képviselői, közvetlenül megválasztott képviselők, de a régiók bizottsága, a helyhatóságok, az önkormányzatok képviselője, úgyhogy nagyon fontos a közös munka. El kell kerülnünk azt, hogy a kohéziós politika úgymond biztonsági hálóként működjön, és kimentsen bennünket, ha már arra nagy szükség van. Nem, ez egy strukturális politika, egy olyan politika, amely segítséget kell, hogy nyújtson abban, hogy a strukturális kérdéseket megerősítsük. Úgyhogy nagyon örülök az Európai Bizottság javaslatának. Meg kell védeni a kohéziós politikát, így segíthetünk mindenkinek, így lendíthetjük fel az innovációt, illetve érhetünk el növekedést minden régióban, nem csak az elmaradott régióban, régiókban, hanem az egész Európai Unióban. Nagyon fontos tehát, hogy a helyi és regionális dimenzió életben maradjon, és ezt mindenképpen kidomborítsuk partner istituzionali, ma anche economico. Nagyon fontos az, in, az intézményi partnerek részvétele, a közös munka, a gazdasági és szociális partnerekkel való együttműködés, különösen a tervezés során, illetve a kohéziós politikára alakuló programok kiépítése során. Október 24-én a Kotterben erről is beszélni fogunk, és hangsúlyozzuk azt, hangsúlyozni kívánjuk azt, hogy nem szabad fejet hajtani azon tagállamok előtt, akik sokkal inkább centralizálnák, központosítanák ezt a folyamatot. A mi célunk az, hogy megvédjük ezt az eszközt, helyhatóságok számára rendkívül fontos eszközről van szó, hiszen ez egy stratégiai jelentőségű eszköz, ahogyan elmondtam. Egyetértek a biztos asszonyjal, egyetértek az átmeneti régiók számára meghatározott küszöbben, az egyfőre első bevételekre vonatkozóan. Emergenze, quindi non metto solo l'accento sulle cose Úgyhogy célunk tehát a nagyobb konvergencia. Tehát nem csak azon kérdésekről kell beszélnünk, ahol már konszenzusra jutottunk, hanem a többi esetleg még fennmaradó kérdésről, kérdésekről is. A területi dimenzió nagyon fontos, ezt mindenképpen be kell venni ebbe az anyagba, hiszen csak így érhetünk el egyensúlyt. Ezen kívül egyszerűsítenünk kell az eljárásokat, erről már nagyon sokat beszéltünk. A kohéziós politika el kell, hogy érje az állampolgárokat, a vállalkozásokat, a legkisebb önkormányzatokhoz el kell, hogy jusson, a helyi hatóságokhoz. El kell azonban kerülnünk a bürokráciát. A bürokrácia nem támaszthat akadályt, nem akadályozhatja meg, hogy használjuk ezt az eszközt. És csak így érhetjük el azt, hogy helyi szinten valóban kielégítsük az állampolgárok előnyeit. Így alakíthatunk ki bizalmat az európai intézményekben. Ebben a véleményben van egy terület, amely kérdéseket vet fel, ez pedig az N plusz 2 szabály. Úgy gondoljuk, hogy jobb lenne, hogyha az N plusz 3 szabály maradna érvényben. Így elkerülhetjük azt, hogy átfedések alakuljanak ki a régi és az új programok között. Hiszen ez késleltetheti az új program megvalósítását, és egy olyan időszakról van szó, amikor a legtöbb stratégiai és pénzügyi beruházás kialakul, illetve megvalósul. Nem tudom, hogy önök mit gondolnak, de mi úgy érezzük, hogy nagyon fontos hangsúlyozni azt, hogy a kohéziós politika nem kapcsolódhat a makrogazdasági kondicionalitáshoz, illetve a helyi, ön, helyi hatóságok és önkormányzatok szerepéhez. Véleményem szerint az elmondottak tükrében vannak olyan területek, ahol konszenzusra jutottunk, és szerintem a fennmaradó kérdésekben is kiváló eredményekre juthatunk. Fönn kell tartanunk ezt a politikát, de ezen kívül az európai gondolatot is érvényesíteni kell helyi szinten. A kohéziós politika az egyik legkézzelfoghatóbb, legláthatóbb eszköz. A képzés, az oktatás, a foglalkoztatásügyi politikák, a különböző stratégiák, a környezetvédelem, a várostervezés, és így tovább. Az Európai Unió ezeneken a területeken rendkívül nagy segítséget nyújtott, nem csak pénzügyileg, hanem a programozás tekintetében egy kultúrát alakított ki. Ez pedig eltér az önkormányzatok eddig gyakorolt eljárásaitól. Ami pedig 2019-es évet illeti, itt valóban a hitelességünk forog kockán, úgyhogy nagyon fontos, hogy a tagállamokkal való tárgyalások során odafigyeljünk a költségvetési csökkentésekre, hiszen ezek ezen politikák nemzeti szintre helyezését jelentheti, ez pedig halálos ítélet számunkra, úgyhogy ezt nagyon is ellenő, ellenezzük. A jelentésünkben is erre mutatunk rá. Az önök szövetségesei vagyunk, egy másféle költségvetést szeretnénk kialakítani és kitárgyalni a tagállamokkal, nem csak olyan költségvetést, amely a jelenlegi szinteket föntartja, hanem a további integrációt is elősegíti. Köszönöm szépen, Krell asszony következik. Az SND koordinátora a Regi Bizottságban, illetve a közös rendelkezésekre vonatkozó rendelet társ előadója. Köszönöm elnökasszony. Valóban csatlakozni tudok ahhoz, amit eh, Arimon kollégám már elmondott a kohéziós politikáról. Igazából itt eh, teljes mértékben egyetértünk, ezt teljes mértékben támogatni tudom, ezért nem is kell mindent most megismételnem, de nagyon eh, szívesen szeretnék két dologra kitérni. Úgy gondolom, hogy az Európai Parlament és főként a Regionális Szakbizottság és a Régiók Bizottsága egy nagyon különleges felelősséggel rendelkeznek az európai állampolgárokkal szemben. Igazából mi intézményi szinten mi vagyunk a kapocs az európai intézmények, bármire is gondoljunk ezzel a kifejezéssel, és az európai állampolgárok között hiszen mi vagyunk a legközelebb mindkét félhez. És pontosan a kohéziós politika esetében nagyon fontos ez, hiszen a kohéziós politika még mindig az egyetlen befektetési eszköz, amelyet eh, a régiókkal, városokkal, önkormányzatokkal együtt tervezünk, megkészítünk elő, és ahol az elképzelések tényleg eh, bázisát adják annak, amit eh, európai pénzekkel kell végrehajtani a régiókban. És ez az az ok, amiért szükség van erre a jövőben is. A tagállamokban egyre nagyobb az Európa szkepticizmus. Nagyon sok régióban az újra nemzetesítés a tendencia. Arra kell törekednünk, hogy ez ne hoz vezessen, hogy mi Európai Unió ként nem csak, hogy sikeresek legyünk, hanem vissza kell szerezni az állampolgárok bizalmát abba, hogy az Európai Unió képes problémákat megoldani. És itt is a kohéziós politika nem csak, hogy a projektekbe történő befektetés lehetőségét teremti meg, hanem azt is, hogy újra be lehessen fektetni az Európai Unió iránti bizalomba. Az, hogy az Európai Unióra szükség van egy globális világban, egy olyan világban, amely nem csak hogy egyszerűbb, hanem inkább egyre bonyolultabbá válik, egy olyan világban, ahol a klímaváltozás valós, úgy gondolom, hogy ezzel mindannyian egyetértünk. És pontosan ezért most azoknak, akik nincsenek itt, de talán megfigyelőkkel képviseltetik magukat, és hallják azt, amit mondok, tehát hozzájuk szólván mondom azt, hogy a lehető leggyorsabban, leghamarabb, és az Európai Unió parlament követeléseinek megfelelően kell kialakítani az MFF keretét. Mi szabizottságként arra köteleztük magunkat, hogy a lehető leggyorsabban megkapjuk a mandátumot arra, hogy a teljes kohéziós politika rendelkezéseiről tárgyalhassunk. Az elnök asszony már elmondta, hogy decemberben szeretnénk dönteni, és utána szeretnénk majd megkezdeni a triológus tárgyalásokat. Ezt meg is fogjuk tenni, és a ö, teljes ö, rendelet ö, esetében elmondhatom, hogy el fogjuk ezt érni. A célunk az az, hogy legalább a programozás és az irányítás területén lefolytassuk a trialógusokat, legyen itt egy eredmény, hogy a régiók tudják azt, hogy mi vár majd rájuk. Ezt én rendkívül fontosnak tartom, de emellett még, e felett még itt van az a Democles card, amit az MFF jelent. Ismételten Oettinger javaslata alapján van egy megállapodás, és ez nem olyan megállapodás, amit a parlament szeretne. Vagyis az is előfordulhat, kedves kollégák, hogy a tagállamok által a tanács egy olyan költségvetést alapít meg, amely a bizottsági javaslat alatt van. Hogyha ez így lesz, akkor át kell gondolnunk a teljes kohéziós politikát. Én ezt nem szeretném, de pontosan ezért kell ezen közös ülés üzenetét eljutatni, és azt követelni, hogy a tanácsban meg kell kezdeni a tárgyalásokat, annak érdekében, hogy a parlamenti és a bizottsági javaslat között sikerüljön megállapodni, és sikerüljön tényleg értelmes munkát folytatnunk. Mit javasoltunk az átfogó rendelet tekintetében? Örülök annak, hogy a bizottság egy olyan javaslatot tett, ahol a régió, minden régió részesülhet a kohéziós politikában. Ez nekünk nagyon fontos, és ez tényleg egy alapvető döntés a kohéziós politika jövőjét illetően. De látnunk kell azt is, hogy ez a kohéziós politika esetében a helyi, a régiós testületek részt kell vegyenek a program előkészítések folyamatában, és ezért ezt erősíteni kell majd a jogalkotás során. Fontosnak tartjuk azt, hogy a vidékfejlesztés területét a kohéziós politikába bevonjuk, és ne az legyen, hogy a vidék fejlesztést a mezőgazdálkodók támogatásaként tekintsék, hiszen a vidékfejlesztés sokkal ö, ö, több, mint ami a közös rendeletben benne van, és ezért azt kérjük, hogy a vidékfejlesztési alapot ismételten vagyják be a közös rendelkezések rendeletébe. És Arimon kollégám már elmondta azt, hogy a mi érdekünk az az, hogy az Interreg program jobb pénzügyi támogatást kapjon, és ezért azt javasoltuk a szakbizottságban, hogy az Interreg eszközeit 3%-kal növeljük, függetlenül attól, hogy a bizottsági vagy a parlamenti javaslatot nézzük meg, mindenképpen az interreg eszközöket növelni kell. Azt szeretnénk, hogy az interregionális együttműködés továbbra is megvalósuljon. Másrésztről viszont azt is szeretnénk, hogyha azokat az eszközöket, amelyeket amelyekkel rendelkezünk, ezeket sokkal jobban összekötnék, és egyszerűbben összekötnék más programokkal, az Európai Unió más programjaival. Mi ezt fontosnak tartjuk, hiszen ki kell mondani azt, hogy a kohéziós politika nem csak egy eszköz arra, hogy valahol, valahogy befektetéseket tegyünk. A kohéziós politika egy eszköz, amely jel intenzíven lehet kutatási, innovációs célokat felhasználni, például a klímaváltozás leküzdésére, tehát ez a fejlődést, a fejlesztést támogatja sokkal jobban, mint bármilyen más eszköz az Európai Unióban. Ezért például nagyon fontos eh, a Horizon Európával való szoros összekötetés, akár csak az Invest eh, EU-val is, ez is fontos számunkra arról is beszélünk, hogy az átcsoportosításokat, a transfereket elfogadjuk-e. A jelentéstevők ezt elutasítják, de tudom, hogy nagyon különböző álláspontok vannak ezzel kapcsolatban, és a következő hetekben, hónapokban erről, hogy ezzel kapcsolatban majd kompromisszumokat kell találni. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani az Európai Bizottságnak, hogy hogyan törekedtek arra, hogy amit az Omnibus rendelet során elértünk egyszerűsítésben, ezt a kohéziós politikában is folytatják az új rendeletek tekintetében. Mi támogatjuk ezt teljes mértékben, mivel eh, ritkán van lehetőségem arra, hogy a régiók bizottságával egy ilyen formátumban találkozzak és beszéljek, ezért a régiók bizottságától a következőt kérném. Nincs értelme annak, hogyha csak európai szinten egyszerűsítünk, az egyszerűsítésre és az együttműködésre, a, a tagállamokban és a régiókban is. Tudom, hiszen gyakran utazok a régiókban, és nem csak a német régiókban, higgyék el, tudom, hogy nagy felzárkózási igény van a tagállamokban, erőfeszítéseket kell tenni az egyszerűsítés irányába a saját tagállamokban is. Senkinek sem segít az, hogyha öt év múlva is azt mondjuk, hogy mi szeretnénk ezt egyszerűsíteni, de a brüsszeliek hibásak azért, mert ez nem működik. Ezt tartósan nem lehet folytatni. Mindannyian ezt majd megszenvedjük, és majd emiatt még jobban növekedni fog az Európával szembeni szkepticizmus. Ki kell aknázni a jelenlegi lehetőséget arra, hogy minden szinten egyszerűsítést érjünk el. Kérem, mondják el ezt otthon is, és foglalkozzanak ezzel a saját régióikban is, hogy ne csak a saját menedzsben, ellenőrzésben, bürokráciában bízzanak, hanem egy kölcsönös bizalom legyen, sikerüljön ezt újonnan képíteni, és így előre jutni. És mi mindenképpen jobb kommunikációt is szeretnénk, hogyha közösen költjük el a pénzt, akkor beszélnünk kell arról, hogy ezt kiadjuk, és ezt észszerű projektekre adjuk ki ezt a pénzt. Úgy gondolom, hogy nagyon sok állampolgár nem is tudja, hogy Európa mit fektet be a régiókba, és én emlékszem a legutóbbi tárgyalásra, a legutóbbi rendeletre, ez volt a legnehezebb fejezet a trialógusban, a tagállamokkal kellett megalapodni abban, hogy mit kell feltüntetni, hol kell feltüntetni azt, hogy az Európai Uniótól származik a pénz. Időközben már voltak jó tapasztalataim is, például amikor egy munka ügynökségben kitesznek egy táblát, és azt mondják, hogy itt Európai Uniós projekteket támogatnak, e, és volt, amikor azt mondták, hogy ez nem megy, mert különböző projektek vannak, szerintem egyszerűen el lehet ezt végezni, fel lehet tüntetni, hogy az Európai Unió hajlandó volt megoldásokat keresni a régióban az emberek számára, ezt ki is kell mondani. Úgy gondolom, hogy a következő hónapokban nem csak az európai választások során a kampányban, hanem ezen túlmutatóan is szükség lesz arra, hogy az Európai Unió irányába a bizalmat növeljük, megmutassuk azt, hogy mi egy lehetőség vagyunk, meg tudjuk szervezni a megoldást a problémákra, és meg tudjuk mutatni azt, és, ne, és nem mi vagyunk azok, akik a problémát okozzuk. Európa nem a probléma, Európa megoldás a jövőre, és szerintem ezzel még intenzívebben foglalkozni kell. Mi mindent megteszünk itt a regionális szakbizottságban, és remélhetőleg közösen sikeresek leszünk. Thank you very much. Now, Michael Schneider. Köszönöm szépen, Michael Schneider. A társ előadó következik. meine... Köszönöm szépen. Szeretném elmondani, hogy hálás vagyok azért, hogy itt erre az együttes ülésre sor került, nagyon értékesnek tartom ezt. Mindig sikerült a múltban ilyen üléseken fontos eredményeket elérni, pozitív eredményen, és nem túlzok, amikor ezt mondom, mindannyiunk számára ez egy nyertes helyzet. Önök a döntéshozók, ezért fontos számunkra az, hogy itt elmondhatjuk az igényeinket, és elmondhatjuk a tapasztalatainkat, elmondhatjuk azt, hogy hogyan működik ez a végrehajtás során ez a politika, és rámutathatunk arra, hogy mi megy jól, és mi nem. Tehát mindkét fél profitál ebből a találkozóból, és ezért szeretnék köszönetet mondani. Szeretnék hitet tenni amellett, hogy én hiszek ebben a regionális politikában, sok minden elhangzott már erről, ezért szeretnék konkrét pontokra koncentrálni, és szeretném kiegészíteni azokat a pontokat, amiket már elmondtak. Kezdjük egy paradox helyzettel. A múlt héten kaptuk meg az Európai Számvevőszék jelentését, az eredmény az az volt, hogy a struktúrális alapok alkalmazásánál a hiba százalék egyre kisebb, most már 3 százalék alatt van. Másrésztről a múlt héten a médiában megjelentek olyan adatok, hogy a struktúrális alapok felvételi kótája nem optimális. Mit lehet tenni? mit lehet tenni annak érdekében, hogy ezt a rossz felvési rátát javítsuk. Szerintem le kell vonni a következeteseket, majd a jövőbeli periódus számára. Sok javaslat már született, nagyon fontos persze a közigazgatási egyszerűsítés, az egyszerűsítés mindig is a középpontban van, és Krél asszony igaza van, nem kell mindig Brüsszelre mutogatni, meg kell magunkat is vizsgálni a régióinkban, és ezt úgy mondom, mint egy regionális kormány képviselője, már most azzal foglalkozunk, hogy mit tehetnénk mi azért, hogy a következő periódus szabályrendszerét egyszerűsítsük. Amit az Európai Bizottság javasolt, az egy nagy lépés a helyes irányba, nagy lépés, de úgy véljük, hogy még nem értünk célhoz, és eh, Marini eh, asszony, és az én állásolása, amit majd a plenárisan elfogadunk decemberben, ezek nagyon sok konkrét gyakorlati példát sorolnak fel arra, hogy hogyan lehetne közigazgatási egyszerűsítést elérni. Ha feltesszük azt a kérdést, hogy hogyan lehetne a eszközök felvételét javítani, akkor fel kell tenni azt a kérdést, és hogyan lehet jobban elosztani az eszközöket. Három kategória van a régiók esetében és ennek megfelelően utalják át az eszközöket, viszont aggájaink vannak azzal kapcsolatban, hogy a társfinanszírozást csökkenteni kívánják a különböző régiók kategóriák esetében. Főként az átmeneti régiók esetében a bizottsági javaslatban 80%-ról 55%-ra csökkentenek, és ha jól hallottam, önök 60%-ot szeretnének javasolni, mi 70%-ot javasolnánk. A mindennapi tapasztalatainkra támaszkodunk itt. Én például egy átmeneti régióból jöttem. Hogyha 20%-kal csökkentjük a társfinanszírozást 60%-ra, vagy 25%-kal, akkor nagy nehézségekbe fogunk ütközni a strukturális eszközök lehívásakor. Nagyon szigorú költségvetési szabályok vannak, ezeket be akarjuk tartani, és ezek megakadályozzák azt, hogy tetszőlegesen szélesítsük ki a költségvetésből ezeket az eszközöket a társfinanszírozás által. Tehát nem egy tetszőleges eszközről van szó, a legnagyobb része ennek az összegnek már le van kötve, tehát nagyon kevés a játéktér, és hogyha ilyen mértékben csökkentjük a társfinanszírozási rátákat, akkor az eszközök felvételekor sokkal rosszabbak legyünk, leszünk, mint most. Ez um, egy nagyon nagy probléma. Második pont az eszközök szétosztása. Nagyon jó ötlet, Kracu asszony ez, és úgy ezt mondta, hogy egy biztonsági hálóra van szükség. Azt mondta, hogy senkinek nem szabad 24%-nál többet veszítenie, viszont ennek a mértéke a nemzeti szint, és ez problémás a nagy tagállamokban, ahol a régiók különböző mértékben erősek gazdaságilag. Például Németországban, én Kelet-Németországban származom, átmeneti régió, hogyha 67%-os minden régióban, Németországban ez a háló, akkor a arányaiban az erős tagállamok kevesebbet vesztenek, mint mi a kevésbé erős tartományokban, Németországban. Ezen tehát el kell gondolkodni. Mi azt mondjuk, hogy oké, okay, 76% legyen, de mindenképpen a regionális szintet kell figyelembe venni, a jelenlegi regionális finanszírozási szintet. Ez nem azt jelenti, hogy kevesebb pénzt kapna a tagállam, csak a tagállamon belül lenne másfajta az elosztása az eszközöknek. Ez számunkra egy nagyon fontos ügy. Amit Marini Aston is elmondott, azt is csak támogatni tudom, N plusz 2, N plusz 3. Főként a következő periódus elején az N plusz 2-re való átállás gondokat fog okozni. A jelenlegi periódusban még fel kell dolgozni dolgokat, akkor az N plusz 3 van érvényben, az új periódusban és remélhetőleg pontosan kezdődik majd ez a periódus, de ezt ebben eléggé elég kevéssé hiszek, és hamarosan minden majd egybeesik, és az új periódusban ugyanez lesz a jelzáló kiindulás, ugyanolyan nehézségek lesznek, mint ebben a periódusban, és a periódus eleje annak igazából, hogy most ilyen rossz a felvételi arány. Ezek a három legfontosabb pontjaink, amelyekkel foglalkoznunk kell, és ahol mi nem egyformák a vélemények, biztonsági háló legyen regionális szinten, a társfinanszírozás szintje az átmeneti régiókban, tehát ezek nagyon fontos kérdések annak érdekében, hogy a következő periódusban a regionális alapokat jól fel lehessen használni. Sok sikert kívánok Önöknek, abba, abban, hogy a több éves pénzügyi keretet még a választások előtt le tudják zárni. Mi 100%-ban az önök pártján állunk, mindent megteszünk annak érdekében, hogy a tagállamokat meggyőzzük arról, hogy ez egy rendkívül fontos kérdés, hogy ez a döntés még a parlamenti választások előtt megszülessen. Köszönöm, és még egyszer köszönöm ezt a találkozót. Thank you, thank you very much. Köszönöm szépen. Van Miltenburg úr következik az elde frakció regi koordinátora. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is nagyon jó, hogy van lehetőségünk arra, hogy a régi Bizottságának képviselőivel is egyeztessünk a bizottsági javaslatokról. Nagyon hasznosnak tartom ezt. Nagyon röviden fogok beszélni, hogy a többi tag is felszólalhasson és feltessen kérdéseket ugyanebben az összetételben, mint ma már ülléseztünk, és azt mondtam, hogy most nem forradalomról van szó, hanem evolúcióról, modernizálásról. Nagyon örülök annak, hogy a jelenlegi kohéziós politikát finom hangolni sikerült, bizonyos modern elemeket beillesztve. Ezek nagyon fontosak a régiók mindegyike számára, a szolidaritásra szükség van, illetve az erősebb országokat is segíteni kell az intelligens szakosodásban. A klíma célkitűzések is fontosak, lehet, hogy még ambíciózusabbnak kellene lenni A klímaváltozás elleni harc alapvető fontosságú. Minden euró, amit ma elköltünk arra, hogy elkerüljük a globális felmelegedést, megelőzi azt, hogy még többet kéne a jövőben költeni. Az IPCC legutóbbi nyilatkozata alapján is tudhatjuk, hogy mennyire fontos az ambíció szint növelése. Elmondtam már, hogy új elemek is szerepelnek ebben a szövegben. Az egyik, ami a liberálisok, liberálisok szívéhez nagyon közel áll, az étre komponens új elemei, amelyek a regionális befektetéseket teszik lehetővé a gazdasági szereplők klaszterépítését, már ami a valós végrehajtást illeti az európai, akár pán-európai intelligens specializációs stratégiákban. Úgy gondolom, hogy ez lehetővé teszi majd Európában számunkra, hogy európai élovasai legyünk az innovációnak. Nem mindig egymással kell versenyeznünk Európában, ne feledjük el, hogy a világ többi országával versenyzünk, az Egyesült Államokkal, Kínával, a többi ázsiai országgal. Ez nagyon fontos szintén. Ezért ennek az ötös komponensnek a költségvetését alaposan meg kell fontolni. Nem minden pénzem múlik. A határokon átnyúló mechanizmusról szólva, röviden, nem az Interreg finanszírozásról van szó feltétlenül a határokon átnyúló együttműködés elősegítése érdekében, hanem sokszor csak egy olyan jogalkotási javaslatra van szükség, mint amilyen most előttünk van, hogy az adminisztratív és jogi akadályokat lebontsa. Nagyon örülök, hogy együtt dolgozhatunk az előadóval, a régiók bizottságával ezen a javaslaton. Én úgy gondolom, hogy ezek a jó lépések jó irányba. Még egy szó egy nagyon kényes kérdéskörről. Tudom, hogy néha nem hisznek a régiók abban, hogy miért kell az európai szemeszterhez kötni a kohéziós politikát, vagy a strukturális reformokhoz. Végül, de nem utolsó sorban, miért lényeges az, hogy az EU költségvetés felhasználását miért kell a jogállamiság tiszteletben tartásához kötni többek között? nagyon erősen felszeretnék szólalni amellett, hogy ne feledkezzünk meg arról, az európai politikák javíthatják a jogállamiságot, a gazdasági irányítást a tagállamokban, és mindennek pozitív hatása lesz a régiók fejlődésére is. A kohéziós politika nem különálló politika, nem elszigeteltségben működik, hanem integrált része az európai politikáknak, a legfontosabb beruházási politikája az Európai Uniónak. Szeretném a jövőben úgy látni, mint integrált politikát, megfelelő irányítása minden tagállamban, mert ez az egyetlen módja annak, hogy az európai kohéziós politika eredményeket tudjon hozni mindannyiunk számára. Ezeket az eredményeket kommunikálni is kell a régiókban, hogy a helyi regionális szereplők is megismerhessék ezeket, a következő időszakban, a következő évtizedekben így lehet csak erős politika, kohéziós politika. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Rész Berman úr következik. Remélem, hogy jól ejtettem ki a nevét. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy ma felszólalhattam ezen a közös tanácskozáson. Nagyon fontos egy ilyen együttműködés ebben a témában. A régiók szívéhez közel áll ez a témakör. Én vagyok a régiók bizottságának az RDF és kohéziós alaptéma körökben az előadója, ezekre a témákkal foglalkozom elsősorban. A következő két hétben egy véleménytervezetet vitatunk a Koterben, ami az én véleményem, Erről szeretnék beszélni. Ez egy tervezet, a Régiók Bizottsága még nem fogadta el. Jó együttműködésben készítjük a Regi Bizottsággal ezt a véleményt. Mihály asszony is részt vesz, illetve kollégái ebben. Nagyon fontos téma ez a régiók számára, illetve az Európai Parlament számára, és fontos, hogy közösen beszélhetünk erről csökkentésekre tettek javaslatot a költségvetésben. Ez sajnálatos. Korábbi felszólalók is szóltak már erről részletesen, most ebben nem is akarok belemenni. Nagyra értékelem a régió főigazgatóság munkáját, sokat dolgoztak ezen, jó lépéseket tettek jó irányba, különösen ami az egyszerűsítést illeti. Nem akarok drasztikus eltérést javasolni attól, ahogyan a bizottság javasolja kezelni ezt a témát, de néhány témára rámutatnék, ahol véleményem szerint még helye van a javító intézkedéseknek. Például nagyon örültem annak, hogy hallottam felszólalást arról, hogy nem szabad magára hagyni egyetlen régiót sem, a kohéziós politikának minden régiót szolgálnia kell, Hogyha azt szeretnénk, hogy az Európai Unió közel álljon állampolgáraihoz, a régióknál, a városoknál kell kezdeni, ahol az Európai Unió a leginkább hatékonyan fejtheti ki tevékenységét, és ahol a legközelebb áll az állampolgárokhoz. A tematikus koncentráció nemzeti, regionális szinten nagyon lényeges, illetve az Invest EU, illetve más programok felé való 5%-os átcsoportosítás is fontos eszköz. Úgy látszik, hogy a regionális felől a nemzeti szint felé van egy elmozdulás. Ez sajnálatos, én a régiókat képviselem, ezért mondom ezt. A véleményemben több módosítót is fogunk javasolni ennek ellensúlyozásaként úgy gondolom, hogy ez az elmozdulás, legalábbis mi, amit annak érzékelünk, ez nem szándékos, legalábbis reménykedem benne, és remélem, hogy így fogja a bizottság elbírálni a mi javaslatainkat. Nagy lépéseket kell tenni a kohéziós politika régiós szintre vitele érdekében, hogy az Európai Unió közelebb kerüljön az állampolgárokhoz. Aztán még egy fontos téma, az RDF szociális aspektusa. A nemek közötti egyenlőség, a diszkrimináció kizárása nagyon fontos. Ezek részei az Európai Unió vívmányainak, de az RDF nem hangsúlyozza újra ezeket, pedig fontos lenne ezeket a témákat hangsúlyozni, amikor ezekről a nagy összegekről van szó, amelyek nagy arányt képviselnek az európai költségvetésen belül. A szociális kérdések, demográfiai kérdések nagyobb figyelmet érdemelnek. Az Európai Unió sok részén népességvesztést szenved el az Unió tehát van egy Európai Unió felé történő migráció, lehet, hogy ez néhány problémát megold, másokat pedig okoz. Ezt is az RDF rendeletben lehetne taglalni. Módosítókat javasolunk arra nézve, hogy zöldebb legyen a rendelet. Az egyik szakpolitikai cél a zöldebb Európa, lehet, hogy ezt konkrétabban lehetne megfogalmazni célzottan a klímaintézkedések, klímaalkalmazkodás, nagyobb ellenálló képesség elérése a természeti katasztrófákkal szemben. Ezek fontos célok, áradásokról, földrengésekről beszélünk. Jó volna, hogyha RDF pénzeket erre is fel lehetne használni. Nem adhok módon, amikor valami megtörténik, ahogyan láttuk az elmúlt években, hanem a kohéziós politika szerves részeként. Erre vonatkozó módosító javaslataink is lesznek. Összefoglalva, az általános irányel meglehetősen elégedettek vagyunk, de úgy gondoljuk, hogy nagyobb figyelmet kellene fordítani a szakpolitika regionalizálására, a szociális kérdésekre, illetve a zöldítésre különösen éghajlatvédelmi szempontból. Különböző módosítókat fogunk benyújtani, egyesek inkább technikai jellegűek lesznek, de szerintem ez nagyban javítani fogja összességében a rendeletet. Ha már erről ma szó esett, mindannyian egyetértünk, hogy milyen fontos a kohéziós politika és az ERDF, valamint a költségvetés szinten tartásának fontosságáról is egyetértünk, de tudjuk, hogy nyomás alatt van az európai költségvetés. Reméljük, hogy az Európai Bizottság javaslatát sikerül megvalósítani. A trialóguson résztvevők remélhetőleg konstruktívan tárgyalnak majd a politikáról, és sok sikert kívánok nekik, hogy meg tudják védelmezni ezt a politikát. Köszönöm. Uh, köszönöm szépen, nem látom a többi koordinátort itt a Regi Bizottságtól, úgyhogy Van Esztároly úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, hogy megkapom a lehetőséget, hogy egy pár szót intézek a biztosasszonyhoz. Nagyon sok minden elhangzott. Nos, hadd mondjam el, hogy az európai, európai kohéziós politika még mindig a gerincét képezi a politikáinknak. Ez azt jelenti, hogy több pénzforrásra van szükség. Nézzük az eredményeket, azt látjuk, hogy az új tagállamok miatt nagyobb forrásokat kell költeni az infrastruktúrára, akármilyen sajnálatos is, azonban ez egy nagyon fontos eredmény. Ezen kívül fontosnak tartom azt is, hogy a kohézió megőrizze ezt a pozícióját. Például nézzük a belső migrációt. Azt látjuk, hogy Európa bizonyos részei elnéptelenednek, például Románia vagy Lengyelország bizonyos területein azt tapasztaljuk, hogy részben az öregedés miatt, részben pedig Európa más részeinek vonzó ereje miatt elhagyják szülőföldüket, illetve elnéptelednek ezek a régiók. Ez az igazi, valós kihívás. Választ kell adnunk azon emberek számára, akik maradnak. Gondolják, gondoljanak bele, gondoljanak bele van egy falu, ahol a fiatalok elmennek. Elmennek, elnéptelenedik a falu, és feltesszük a kérdést a maradóknak, hogy hisznek-e az európai, európai projektben. Hát azt látjuk, hogy mindent beseper a győztes, és pontosan ez lenne a célja a kohéziós politikának, hogy itt egyensúlyt találjunk Ahogyan elhangzott Krél asszonytól, illetve Arimon úrtól, még mindig van egy nagyon erős kohéziós politikánk, amely kiegészít más politikákat, például a, horá- a, Horizon 2020-as politika kapcsán azt látjuk, hogy a pénzforrások egy része a, a régi tagállamokhoz kerül, itt vannak a régi nagy egyetemek, itt vannak a nagy beruházások. Nos, innen kell alulról fölfelé építkeznünk az első tematikus koncentráció keretében. Ezt már megtesszük, és részben lehetőségünk is van arra, hogy a beruházások tekintetében megvizsgáljuk, hogy hol lehet erősebb Európát kovácsolni, hol van nagyobb súlya a beruházott euróknak. Aztán látjuk, hogy vannak új eszközök, például az Európai Innovációs és Technológiai Intézetre gondolok. A múlt héten 10 éves születésnapját üdvöz, ö, ünnepelte, 40 helyi koncentráció létezik, hogy úgy fogalmazzak, tehát 40 helyszínen dolgoznak. Ennek 80%-a a régi tagállamban van, és a maradék az új, új tagállamokban. Tehát, hogyha tematikus koncentrációról beszélünk, akkor nagyon-nagyon sok lehetőség van még előttünk. Vagy gondoljunk például az ökohulladékra, az energiahatékonyságra, az új nyersanyagokra, az éghajlatváltozásra a távoleső régiók nagyon fontos szerepet tölthetnek be ebben a tekintetben, úgyhogy hangsúlyoznám azt, amit Krél asszony elmondott. A kohéziós politika segítségével lehetőségeket kell találnunk a tagállamokban, ahol valóban az 1 plusz 1 hármat eredményez, tehát nagyobb lesz a megtérülés, és fontos az is, hogy regionális, illetve országos szinten döntések születhessenek. Azt mondják például, hogy a, a, a kutatás és fejlesztésre szánt összegek mondjuk 5%-át a Horizon 2020-as célokra fordítják, tehát közvetlen transferek segítségével, átcsoportosítások segítségével segítséget tudnak nyújtani. So there are so many things upcoming, I think we should do. This is future politics. Úgyhogy itt a jövő politikájáról van szó. Ami pedig a szűke forrásokat illeti. Ezek kapcsolatban két megjegyzésem lenne. Okosabban kell költekeznünk, illetve megfelelőbb kötelezettségvállalásokra van szükség. A nem állami szintű beruházások is fontosak ha azt látjuk, hogy minden egyes euró, amit Németország a kohéziós politikába önt, másfelet eredményez a belső piac segítségével, tehát exportálnak, és visszajön nekik ez a pénz. A reálgazdaságból, a pénzügyi gazdaságból, a pénzügyi piacból az európai projektből. Tehát minden egyes euró 1,4-1,5 eurót hoz vissza. Akkor itt nem csak a kompenzálási politikáról van szó, hanem egy olyan politikáról, amelyben mozdulnunk kell, mert a világ gyorsan változik. És itt van a tudás, a versenyképesség, az éghajlat, a zöldítés, az intelligensebb Európa, és így tovább a növekedés a munkahelyteremtés, tehát nagyon fontos, hogy megfelelően, megfelelő ö, témákat tárgyaljunk végig a Koter barátainkkal is, illetve a plenárison is részletes vitát folytassunk erről, hiszen a választások során a populizmussal a, ne, a kell szembenéznünk, tehát a legjobb az, hogyha helyi és nemzeti szinten emeljük fel a hangunkat és érvényesítjük az eredményeinket. Biztos asszony, ma este a Regio Stars Award keretében megmutatjuk, hogy Európa csillagainak hol kell fény lenniük. A területi együttműködés részéről megadom a szót Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, köszönöm szépen. Mi is szeretnénk megerősíteni azt, hogy támogatjuk a kohéziós politikát. A költségvetési kérdések feszültséget hoznak mostanában, és a politikai kérdések is aggodalomra adnak okot. A területi, szociális, gazdasági területeket sohasem szabad figyelmen kívül hagyni ez három nagyon fontos aspektus. És egyetértek Fanny úrral, a, poli- a kohéziós politika hozza létre a feltételeket ahhoz, hogy nagyobb növekedést tudjunk megvalósítani, és kevesebb szakadékokat kelljen áthidalni. A területi folytonosság nagyon fontos, illetve a társadalmi kohézió ugyanígy nagyon fontos. Hangsúlyozni kívánom, azt, ahogyan elhangzott, hogy a régiókat kell támogatnunk a politikánkkal, meg kell erősítenünk a szubszidiaritás elvét, ez nagyon fontos, és ne állami politikát folytassunk, vagy ne az államok politikáját, ami pedig a régiók bizottságát illeti, illetve az, a, a jelentést, ezzel foglalkoztunk a nyár előtt, a területi együttműködés volt az egyik fő téma. Meghallgatván a különböző feleket azt hiszem, hogy nagyon jó munkát végeztünk el, bár elég erős volt az időnyomása. Természetesen néha még így is vannak véleményeltérések, lesznek még ellent, ellentmondásos módosítók, mégis úgy érzem, hogy a közös álláspont felé mozdulunk el, Természetesen, ami a területi európai együttműködési politikát illeti, nagyon is jól érezhető egy bizonyos érzelem, a régiók részéről, azt hiszem így fogalmazhatok legenyhébben. Egyrészt ugye a költségvetési megszorítások miatt természetesen nagyon is értjük, hogy milyen nehézségekkel kell szembenézniük, a régióknak a költségvetési megszorítások miatt, illetve ott van a négyes terület, az Interreg Európa, és itt is súlyos költségvetési megszorításokkal kell számolnunk. Aztán ott van a tengerészeti, tengerügyi együttműködés, és Arimo úrral, illetve Zsuló úrral beszéltünk a módosítókról. Valóban itt is van egy aggály, egy aggodalom a tengeri együttműködés tekintetében. Ami pedig a különböző területeket, például a sziget területeket illeti, vagy Észak-Észtországra gondolok, az Észak-Észtország és Finnország együttműködésére. Tehát, hogyha az ember tenger közelében él, akkor is érzi azt, hogy az határ marad, és jó pára rámutattak erre a kérdésre. A tengeri együttműködés, a tengeri, tengerészeti együttműködés mindenképpen a határon átnyúló együttműködés keretein belül kell, hogy maradjon. Ott van a híres 25 kilométeres határ, amely nagyon sok élénk reakciót váltott ki. ahol az együttműködéshez fontos az, hogy a lakosság 50%-a a határvidéken összpontosuljon, 25 kilométeres határvidékről beszélünk, és itt van legnagyobb szükség a forrásokra, itt van legnagyobb szükség az együttműködésre. Az elmúlt két hónapban több mint 120 érintett féllel vettem fel a kapcsolatot, és itt nem csak kritika hangzott el, hanem az is, hogy meg kell őriznünk azt, ami jól működik, és ez már egy jó dolog. Illetve megvan az arra vonatkozó kívánalom is, hogy továbbra is együttműködjünk, és ezért is született egy ilyen kiváló anyag. Arimóra való együttműködés sem során egyértelművé vált, hogy nagyon sok kérdésben eltér a véleményünk, és nagyon sok kérdésben pedig egyeznünk. Hangsúlyozták ők is az európai területi együttműködés fontosságát a kohéziós politika tekintetében. Ami pedig az általam fontosnak tartott kérdéseket illeti, két vagy három dologra szeretnék még kitérni ki kell mondani a pozitívumokat is. Az egyszerűsítés elvét nagyon is üdvözlöm. Valóban rendkívül fontos az együttműködés, az egyszerűsítés, a kis projektek fölkarolása. Ezen kívül a makrorégiók együttműködése is nagyon fontos. Jobban kell alkalmaznunk a definíciókat, a fogalom meghatározásokat, és itt nagyon nagy lelkesedést tapasztalunk. Azonban van egy olyan kérdés, amelyről még nagyon sokat kell beszélnünk, és fogunk is, a bizottságban, a Koterben, és bizonyára itt az Európai Parlamentben is, ez pedig az Interreg kérdése, ahol elhangzott, hogy a költségvetési kereteket nagyon fontos lenne megtartani. Aztán ott van az ötös aspektus, a területi együttműködés. Itt pedig a régió, régiók közötti beruházásokat szeretnénk föllendíteni. Először is azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés, ahogyan elhangzott a biztosasszonytól is. Igen, fontos, hogy a régiókban innováció történjen, illetve nagyon fontos az is, hogy a régiók együtt működjenek az innováció és a beruházás tekintetében a technológia területén, és így nagyobb eredményt produkálhassanak, de nem csak bizonyos régiókra, a legversenyképesebb vagy a legerősebb régiókra kell összpontosítanunk. És Van Nistelrooy, is, Van úr is elmondta, teljesen helyesen, hogy ma a, azt az elvet követjük, hogy a víz a tenger felé folyik, tehát a legnagyobbak, a legerősebbek esetében ruházunk be legnagyobb mértékben az innovációba, pedig ők már eleve jól teljesítenek. Meg kell nézni, hogy hol van szükség hol van szükség fejlődésre, olyan rendeletre van szükségünk, olyan szabályozásra, amely minden régiót összefog, vannak olyan régiók, amelyek versenyképesek, de mondjuk strukturális szempontból elmarad, el, elmaradottak, vagy szociális, vagy szervezeti szempontból, tehát ezt is nagyon fontosnak tartom. Olyan területi együttműködési politikára van szükség a jövőben, amely innovatív, és itt minden régiót figyelembe kell venni. Itt az ötös aspektusra, az ötös célkitűzésre gondolok. Ezen kívül a hozzáadott értéket regionális szinten hozzuk létre. Itt a területi együttműködés nagyon is fontos, ismert, gondolok itt az Interregre, az Erasmusra, meg kell őriznünk a kohéziót, és meg kell tartani a jelenlegi politikai kontextusban azt, hogy ez látható látható legyen és látható eredményeket produkáljon. Legfontosabb, hogy megőrizzük azt, ami jól működik, a régiók közötti együttműködést továbbra is támogassuk, akár határon átnyúló együttműködésről legyen szó, akár nem, hiszen itt több éves, néha több évtizedes együttműködési múltra tekintünk vissza, és nagyon fontos, hogy ezek a közös projektek a jövőben is életben maradjanak. Thank you, thank you very much. Köszönöm szépen. Bustináró orr következik, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony. Engedje meg, hogy román nyelven szóljak, és megígérem, hogy sokkal rövidebb lesz. két megkötöttséggel kell szembenéznünk, ezeket a többiek is említették. És van egy hihetetlen dolog itt, ezt hangsúlyoznom kell. Úgy látszik, hogy az ideológiát a termen kívül hagytuk, mert annyira egybecsengenek a vélemények, függetlenül attól, hogy mely frakció szólal meg. Mindenkinek a célja a kohéziós politika, céljainak megvalósítása. Ezért gratulálhatunk magunknak. Másodszor nagyon fontos stratégiai orientációt kialakítani, hogy az új programozási időszak a gazdasági és energiaátállás céljait szolgálja. Miltenburg kollégánk említette, hogy a közvélemény számára el kellene juttatni az IPCC jelentését. Tegnap olvastam ennek a címét. Szó szerint ébresztő idióták. A politikai döntéshozók felé próbálták ezt az üzenetet közvetíteni. Ha nem tudjuk kihasználni ezt a befektetési eszközt, a kohéziós politikában az Invest EU vagy egyéb eszközön keresztül, hogy felkészítsük Európát, hogy megtartsa a vezető szerepét a, az éghajlatváltozással kapcsolatos politikákban, illetve vezető szerepét abban, hogy pénzügyi segítséget nyújt azon országoknak, amelyek megkötöttségekkel találkoznak, akkor a, az ígéreteink üres ígéretek maradnak. Párizsban a 2019-es választási kampány után is egyre nagyobb lesz a fenyegetettség a, az emberiséggel szemben. Az IPCC jelentés 2050-ről beszél, arról, hogy akkor egy fokos hőmérséklet emelkedéssel hogyan is fest majd a világ. És hogyha két fokkal emelkedik a hőmérséklet, milyen óriási hatással lesz ez? Visszatérve a konkrétumokra ebben a jelentésben, tökéletesen egyetértek azzal, hogy döntéseink az európai választásokkal kapcsolatosan pozitív hatással lesznek. Abban kell gondolkodnunk, hogy jövő tavasszal kik lesznek a parlament tagjai, Európa támogatói vagy ellenségei. A két választási lehetőség egészen más eredményekkel kecsegtet. A kohéziós politika kell, hogy az európai projekt egyik legfontosabb érve legyen az általánosságokról szólva. Biztos úr, nagyon fontosnak tartom, hogy a jelenlegi kohéziós politika ne szenvedjen el jelentős változásokat. Egyrészt a, az igazgatóhatóságok, a helyi, regionális szereplők most már készen állnak arra, hogy ezeket az aspektusokat kezeljék, és gyorsabban tudnak a végrehajtáson dolgozni. Bármilyen jelentős változás történik, lassulni fog a végrehajtás üteme. Nézzük, hogy mi volt a hatása annak, hogy a 2024-re vonatkozó rendeletet túl későn fogadták el. Aztán a másik elem, amit hangsúlyoznom kell, a feltételesség bármilyen formája legyen, ez például a makrogazdasági feltételesség, vagy politikai feltételesség káros a szolidaritással szemben. 2018-ban, 19-ben is, egészen az európai választásokig. Több tagállamban a többséges, sebességes Európa, vagy a koncentrikus körök Európája kockázatként merül fel, a szolidaritással szembeni támadásként. A makrogazdasági feltételesség is úgy tűnik, az európai országok közötti szakadékot eszközé kívánja formálni. Veszélyes ez az európai projektre. Továbbra is ragaszkodnunk kell ahhoz, ami már elhangzott más felszólalóktól, vagyis az N plusz 3 szabályhoz, figyelembe véve a, hi- a hiányosságokat, az előző programozási időszakkal kapcsolatosan. Felfoghatatlan, hogy 2021. január 1-én készen állna a végrehajtási eszköz. Az európai régiók elkezdik felhasználni a pénzeket. Ez nem így fog történni, ne ringassuk magunkat illúziókba. Nagyon fontos egy jogosultsági kritériumot fenntartani a kohéziós alapok kapcsán. Azok a projektek legyenek támogathatóak, amelyek a gördülőállományjal foglalkoznak, a vasúti közlekedés a leghatékonyabb és legkevésbé szennyező közlekedési szállítási mód, vagy például, hogyha távfűtési projektekről beszélünk, ezeket is folytatni kell. Közép-Kelet-Európában nagyon hosszú a tél, és nagyon költséges az energia átállás, és ehhez fontos a távfűtési mechanizmusokat kihasználni és akkor tudunk esélyt adni ezeknek az országoknak, hogy szén gázüzemű fűtésre álljanak át, hogyha ezek támogathatóak lesznek. A gáz az egyetlen forrás az energetikai átállásra ezeknek az országoknak. Hogyha a túlvilágról beszélünk, akkor ez csak a bibliai túlvilág lehet, és nem ez túl vonzó ez a projekt az érintett országok számára. Az adminisztratív és intézményes kapacitásokat is bővíteni kell, ezt meg kell említeni a rendeletben is, mert ez ad választ a végrehajtási hiányosságokra, amelyekkel szemben találkozunk sok országban. És három egyszerű dolog még a Connecting Europe eszközzel kapcsolatosan. Biztos azt mondja, a kohéziós alap 10 milliárdot irányoz elő a Connecting Europe eszközre. Ez a leghatékonyabb, már ami a költségvetési visszavágásokat illeti. Kérdésem önhöz és kollégáimhoz, tartsuk meg a jelenlegi szabályokat három évig, a nemzeti szabályban maradjon, na, borítékban maradjon az allokáció, és utána pedig a TN TNT igazgatására lehet majd fordítani. Rövidebb tárgyalásokat irányoz, okozhat ez, és azt is jegyezzük meg, hogy az a szabály, ami az csoportosításokra vonatkozik, ezt csak az általános rendeletben, az MFF általános rendeletben fogják említeni, és az RDF-ben és a kohéziós alapok rendeletben fog majd szerepelni, valamint a Connecting Europe eszköz szabályaiban, és ezt a szabályt mind a három jelentésben szerepeltetni kellene a stabilitás érdekében, és még egy technikai figyelmeztetés, úgymond. Az Connecting, a Connecting Europe eszközben van egy rendelkezés, amely az erőforrásokról szól, a katonai mobilitás platformjai érdekében. Ez a pénz a védelmi alapból jön majd, de szabályokra van szükség a kompatibilitás érdekében. Mert három aspektuson alapul majd ez a filozófia, kohéziós politika, védelem és katonai mobilitás. Ezeket az aspektusokat össze kell hangolni a külügyi szolgálat, a NATO és az Európai Védelem szempontjait is össze kell hangolni a kohéziós politikával, és ezt a megoldást garantálni kell. Köszönöm. Köszönöm. Sánchez Munoz úr következik az Európai Szociális Alap előadója. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony. Pottaként, illetve az előadó helyetteseként szeretnék beszélni. Susanna Dia, az andalúziai tanácselnöke, Röviden szeretnék szólni. Ha konzultációt folytattunk a szociális partnerekkel és szervezetekkel, néhány kérdés felmerül szociális Európával kapcsolatosan. A rendelettervezetet szorosabban össze kell fogni a szociális-gazdasági kohézióval, hogy ez ne csak egy ágazati politikai eszköz legyen. Elutasítjuk határozottan azt, hogy nagyon rosszul láthatók a helyi regionális szereplők, hiszen eh, ki kell emelni ezeknek a, az igazgatási szinteknek a fontosságát, óriási tapasztalattal rendelkeznek már megfelelő költségvetésre van szükség az Európai Szociális Alap számára, ami azt jelenti, hogy most már más témákkal is foglalkozik, mint például az egészségügy, vagy éppen a képzés, vagy a bevándorlás. Ezért érdemes ezt az alapot a bevándorlási és menekültügyi alappal közösen kezelni, majd a szakbizottság plenáris ülésén erről is beszélni fogunk. Nagyon fontos ez a koordináció, illetve hogy integráltan kezeljük a bevándorlást. Andalúziában egyébként 14 kilométerre vagyunk Afrikától. A legsérülékenyebb csoportok érkeznek hozzánk, kísérő nélküli fiatalok, például kiskorúak, az alap sokat segít a sürgősségi alap kezelésében, illetve a képzési útvonalak kialakításában. A regionális együttműködésről beszélni kell, az európai építkezés szívelelke ez, Kretu asszony, beszélt az Erasmusról, mint az európai együttműködés egyik sikeréről, és mi ebben hiszünk. Úgy gondolunk, hogy nagy akadályokat bontott ez le. A regionális együttműködés a kis, a, a települési és regionális önkormányzatoknak a, az Erasmusa. Nagyon fontos a tengeri együttműködés is. Az én régióm szárazföldi együttműködést folytat Algarve régiójával, és Marokkóval pedig tengeri regionális együttműködésben vagyunk. Nagyon fontos ez a bevándorlás és más kérdéskörekben. A tengeri együttműködés esetében nagyon fontos a a kiindulási pont ne felejtsük el, hogy az andalúziai határ nem csak Andalúzia vagy Spanyolország határa, hanem európai határ is. Nagyon örülök, hogy az Európai Szociális Alapot az Európai Szociális Pillérhez kötötték, hogy kevésbé legyenek egyenlőtlenek a társadalmak, a személyek fektessenek be, és hozzájáruljanak az európai projekt állampolgári vonásaihoz. Lehet, hogy már kilábalunk a válságból, de addig ez nem zárul le, amíg mindenki ki nem lábal a gazdaság a válságból, nem hagyhatunk senkit magára, ez lehet csak a kulcsa az európai jövőnek. Köszönöm. Más now give the floor to Ms. Maletic. Köszönöm szépen, Maletic asszonynak adom meg a szót, és arra kérem, hogy rövidre fogja a hozzászólását, hiszen szeretném megadni a szót a biztos asszonynak. Köszönöm szépen, nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy a régiók bizottságával együtt működhetünk ebben a témában. Nagyon örülök annak, hogy mindannyian itt közösen azon vagyunk, hogy a kohéziós politika erős legyen, stabil legyen, és azt hiszem, hogy valóban harcolnunk kell a bizottsági javaslatra épülve. Kérdés az, hogy a kohéziós politika erős marad-e a jövőben, vagy sem, hiszen, ahogy nagyon sokan is elmondták önök közül. A kohéziós politika az MFF javaslat keretében megszorításokkal kell, hogy szembenézzen, de azt hiszem, hogy az MFF általános üzenete is nagyon megkérdőjelezhető, hiszen a kohéziós politikát 10%-kal csökkentik, ugyanakkor bizonyos versenyképességi projektek esetében 50-100%-os emelkedést tapasztalunk. Ez rendben van, de alapvetően ezzel azt mondjuk, hogy a versenyképesebb régióknak több lehetőséget biztosítunk, és kevesebb lehetőséget a kevésbé fejlett régióknak. Ez nem lehet az üzenet, ez nem megfelelő üzenet a részünkről, és mindenképpen be fogunk nyújtani egy új javaslatot. Bostináró úr és mások is utaltak még valamire. Ha a kohéziós politikát 46%-kal csökkentjük. Mit is jelent ez? Szükség van erre az eszközre? Szükség van az eszközre, hogyha a pénzforrásoknak csak a fele áll rendelkezésre? Mi a szándékunk? Mi a célunk? Olyan az, mint hogyha nem akarnánk továbbra, hogy a kohéziós politikában a kohéziós alap jelen legyen, pedig ez az egyik legfontosabb eszköz. Tehát óriási kérdés ez, mit akarunk elérni. És mindezen megszorítások tetejébe a kohéziós politika politikás, politikai források átcsoportosítását más politikákba könnyebbé teszünk, de hát miért, miért tesszük ezt? Inkább fordított, ennek a fordítottjára lenne szükség. A tagállamok önkéntes alapon dönthetnek um, új beruházási eszközök mellett, és motiváltak lesznek, hogy 5%-ban egy támogassák ezeket az új beruházási eszközöket, de hát miért nem biztosítjuk ezt fordított irányban? Aztán ott van a 10 milliárd, milliós transfer, Mind, mindez a kohéziós politikát illeti, amit mondtam, már 46%-kal csökkentettük a forrásait. Tehát itt valóban a jövő forog kockán. Aztán ott van a makrogazdasági kondicionalitás kérdése. A javaslatban új támogatási programok vannak, reform támogatási programok 25 milliárd eurós keretösszegben, ugyanakkor a rendeletben, a bizottsági javaslatban az szerepel, hogy a tagállamokat arra kérik, használják a kohéziós politikai alapokat arra, hogy a reformokat támogassák. Miért? Miért? Itt erre van egy új, új boríték, 25 milliárdos EU, e, milliárd eurós boríték, Igen, tehát ezt vissza kell utasítanunk. Amit mondani szeretnék az az, hogy a bizottsági javaslat nem támogatja a kohéziós politikát, inkább aláássa azt, ezzel nem érthetünk egyet, és még egy megjegyzés, az új rendeletben valóban nagyon sok kondicionalitás szerepel, ez nem elfogadható. Az, e- a jelenlegi rendeletben a makrogazdasági kondicionalitással kezdtük, illetve az ex ante kondicionalitással, most pedig az új rendelet keretében mind emellett, ugye van egy javított ex ante kondicionalitás, emellett van egy, egy szabálysértési kondicionalitás, illetve a jogállamiság. Nos, ismét, mindent megteszünk annak érdekében, hogy a kohéziós politikát bonyolultabbá, komplexebbé tegyük, és blokkoljuk a kohéziós alapokat, távol tartsuk ezt a végső kedvezményezettektől, illetve a kkv ktől Ez szerintem semmiképpen sem jó üzenet. Last speaker from Committee of Regions, Mr. Pavel úr következik, az ECR koordinátora, koordinátora. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, megpróbálom rövidre fogni a hozzászólásomat és a határon átnyúló együttműködésre szeretnék összpontosítani, hiszen ezt a témát követtem az elmúlt időszakban. Három rövid megjegyzéssel élnék. Az egyik a költségvetés. Sokat beszéltünk a kohéziós politika jövőjéről, illetve az Európai Unió hozzáadott értéke volt az alapelve, az irányelv. Nos, semmilyen jobb példát nem tudok erre, mint a határon átnyúló együttműködést. Márciusban konferenciát szerveztünk ebben a témában, ön is itt volt, és ott is hangsúlyoztuk, hogy a határon átnyúló együttműködést mindenképpen föl kell lendíteni. Sajnos a javaslatok ezt nem tükrözik. Beszéltünk 6,5 milliárdos növekedésről a mobilitásra nézve, pedig ez nagyobb összeg, mint a határon átnyúló együttműködésre szánt összeg, annak ellenére, hogy ez rengeteg embert érint. De a határon átnyúló együttműködés nem csak embereket érint, hanem a környezet, környezetet is, úgyhogy szeretnék gratulálni a biztosasszonynak a bátor javaslatokért ebben a témában. Tehát nem csak az interregre tekintett, hanem azon túl is. Második megjegyzés. A bizalom kiépítéséről beszéltünk arról, hogy Európát közelebb hozzuk az Európai Unióhoz. A cseh lengyel-német határon élek, 400 ezer résztvevő volt a különböző interreg projektekben, 300 ezer ezek közül kisebb projektekben vett részt. Úgyhogy azt hiszem, hogy itt óriási sikerrel számolhatunk be és a kis projekt alap belekerült a rendeletbe. Ezt a Regi Szakbizottságban is bemutattuk, és most, ahogy mondom, első ízben szerepel ez a javaslatban, úgyhogy ez egy óriási lépés. Hiszen közelebb hozzuk ezzel a kohéziós politikát az állampolgárokhoz, aztán az egyszerűsítés – igen, itt az ellenőrzések, a kontrollok száma egy nagyon fontos kérdés. Hogyha a határon átnyúló együttműködés témájánál maradunk, akkor azt látjuk, hogy 100 ezer eurós projektek esetében az egyszeresített, egyszerűsített eljárást javasolja a bizottság. Ha én kezd, kedvezményezett vagyok, és általányokkal dolgozom, amellett azonban az állami költségvetésből társfinanszírozás érkezik, és minden egyes eurócentre vonatkozóan kontroll van, úgyhogy így is úgy is el kell végeznem ezeket az ellenőrzéseket. Azt hiszem nagyon fontos lenne tehát, hogy az Európai Uniós projektek esetében az egyszerűsített eljárás érvényesüljön, tehát az Európai Uniós eljárások, hiszen csak így lehet egyszerűsíteni az egész folyamatot. Köszönöm. Thank you. And the last speaker on behalf... Az utolsó hozzászóló Zsulon úr lesz a régió regionális bizottság részéről. Kérem röviden. Köszönöm szépen. Egy-két nagyon egyszerű szóval egészíteném ki az elhangzottakat. Valóban nagyon sok munkát kell még elvégeznünk, dolgoznunk kell még az előttünk álló javaslatokon egy-két hónappal korábban még abban sem voltunk biztosak, hogy lesz kohéziós politika, amely az európai régiókat támogathatja. És most az előző időszak számaival hasonlítjuk össze az előttünk levő javaslatot, de ez normális, de ne felejtsük el, hogy változnak a dolgok, és a kohéziós politika is fejlődik, változik, mozog. Nagyon sok minden megváltozott az Európai Unió határain belül is az elmúlt időszakban. A hetes kohéziós politika jelentést kiadta a bizottság, és nagyon érdekes dolgok vannak ebben. Erre a változásra vonatkozóan. Vannak olyan régiók, amelyek ö, nagy fejlődési ívet jártak be, és vannak olyan régiók, amelyeket nagyon súlyosan sújtott a válság. A jelentés fényt vet a közepes régiókra is, a köztes régiókra, és látjuk, hogy megvan annak a veszélye, hogyha nem figyelünk oda ezen régiók helyzetére, akkor itt nagyobb szakadékkal kell majd számolnunk lecsúszással. Úgyhogy a bizottsági javaslat ez az átmeneti régiók definícióját kicsit tágítja, ezt helyesnek tartom, illetve helyesnek tartom a társfinanszírozási javaslatot is, az átmeneti régiók esetében. És még egy utolsó gondolat, azt hiszem, az elmúlt években, az elmúlt évek változásairól nem beszélhetünk a Brexit nélkül, hiszen ez nagy mértékben érinti, talán súlyosan is a különböző területeket, érinti ez a kereskedelmi kapcsolatokat, az együttműködést. Úgyhogy úgy gondolom, Európának valamilyen eszközt kell létrehozni, alapot, vagy mechanizmust, vagy valamit, amelyel segítheti ezeket a régiókat a határmenti régiókat abban, hogy alkalmazkodjanak a helye, helyzethez, illetve megfeleljenek a, az új helyzet által támasztott kihívásoknak. Uh, Köszönöm szépen, biztos azt, hogy most Ani a szó. Próbálja megválaszolni ezeket a kérdéseket. Mindig úgy gondoljuk, hogy nem elegendő az idő az üléseinkre. De most Ani a szó. Öröm számomra ez, hogy itt lehetek, és nagyon érdekes volt ez a vita. Bizonyos kérdésekben persze nem egyformán gondolkodunk, de a mai ülés is megerősíti azt, hogy egyformán értelmezzük azt, hogy mi a legfontosabb a jövőbeli befektetések szempontjából az állampolgárok számára. Tetszett az, amit Bostonáru úr elmondott, bár ő honfitársam, azzal kezdeném, amit ő mondott. Számomra a regionális vagy kohéziós politika annak nincsen politikai színezete. Magunk mögött kell hagyni az előítéléinket, és meg kell védenünk ezt a nagyon fontos eszközt, amely segíti a befektetéseket a, régiókban. Mindannyian egyetértünk azzal, hogy a kohéziós politika jelentős, és koordinálni kell az európai nemzeti és regionális és helyi szintek között. Örülök annak, hogy itt lehetek nem csak az Európai Parlament képviselőivel, akikkel gyakrabban találkozok, de örülök annak, hogy a régiók bizottságának képviselői is jelen vannak. Ugyanis mi, illetve önök a kapocs közöttünk és az állampolgárok között. Önök találkoznak a városok, a helyi hatóság képviselőivel, illetve a szavazókkal, és néhány megjegyzés a jogalkotási csomagról. Tudják azt, hogy a javaslatunkat májusban terjesztettük elő, és eh, én meghallgattam az önök véleményét és elképzeléseiket. Most az Európai Parlamentre illetve a tanácsra várunk, hogy sikerüljön álláspontot elérni, és meg lehessen kezdeni a lehető leghamarabb a tárgyalásokat. Én úgy gondolom, hogy ambiciózus tervre van szükség, hogy már decemberben meg lehessen kezdeni a trialógust. Remélem, hogy ez sikerül. Nem szabad, hogy késedelem legyen. legutóbbi alkalommal decemberben kezdődtek a triológusok, és remélem, hogy márciusban sikerül majd elérni a román elnökség alatt egy megállapodást. Mindannyian az Európai Parlament képviselői ö, itt pár mennyire is tapasztaltak, egyértelmű az, hogy az új parlament nem fogja megkezdeni azonnal az új MFF-ről a tárgyalásokat. Ezek, ezek az idők nagyon fontosak a tagállamok és a régiók számára. A tanácsi képviselők, az államfők, nekik is tudatában kell lenniük annak, hogy milyen veszélyeket rejt az, hogyha késlekednek választások utáni időre a javaslattal. nem tudjuk, hogy milyen fajta lesz az Európai Parlament összetétele a választások után, meg kell szerveznie magát az Európai Parlamentnek a választások után. Ez időbe került, tehát legalább egy fél éves késedelemmel kell számolnunk, és ennyivel később érkezhetnek meg az európai pénzek a nemzeti projektekre. Tudatában vagyok ennek, és annak, hogy ez sikerül majd. Whoever is, uh, eh, it's, uh, eh, representing the country in uh, the European Council. But every... Minden rendelet az önök kezében van, az Európai Parlament kezében van. Nagyon sokan részletes kéréseket tettek fel, amelyek most az Európai Parlament kezében vannak. Schneider úr indikátorokról beszélt, a kelet-nyugat Németországról. Ugyanaz az indikátor a fejenkénti GDP, de az, hogy ezt a pénzt hogyan fogják elkölteni, ez um, függő nemzeti regionális projektektől, programoktól. Ezeket a programokat már most el kell kezdeni megtervezni. Úgy gondolom, hogy mindannyiunknak vissza kell menni országainkba, beszélni kell a regionális, nemzeti szintű képviselőkkel, és meg kell őket arról győzni, hogy meg kell, le kell időben zárni a jelenlegi periódus is fel kell készülni a következőre. Egyetértek mindannyiukkal abban, hogy stratégiai szövetségre van szükség az Európai Parlament, a Régiók Bizottsága és a Bizottság között, és a tanács között is. Az N plusz 2 kérdése az önök kezében van, mi benyújtottuk a javaslatunkat ezzel kapcsolatban, el is magyaráztuk ezt, de természetesen az önök kezében, az Európai Parlament kezében van ez. Ideális módon, amit Konstance Krél elmondott, ez igaz, ez valóban nem mindennapi helyzet most. Közelebb kell hozni az állampolgárokat az EU-hoz, vissza kell nyerni a bizalmukat, és meg kell állítani az EU szkepticizmust. Ez nagyon fontos, tudatában vagyok annak, hogy kölcsönös erőfeszítésre van szüksége. Én nagyon jól tudom, hogy olyan országokban, és most nem fogok megnevezni ezeket az országokat. Vannak olyan országok, amelyek sem nevezik az európai alapokat. Persze nem kell minden avatásnál ott lenni, de itt az ideje annak, hogy ezt megállítsuk. Meg kell tenni azt, hogy honnan származik a pénz. Sajnos európai szintű miniszterek is eljönnek az, a tanácsba, azt mondják, hogy a kommunikáció valóban a gyenge oldalunk, és úgy elmennek egy avatásra, hogy meg sem említik azt, hogy a projekt nagy részét EU pénzből finanszírozták. Nagyon sokan beszéltek olyan kérdésekről, amelyek ismeretesek számomra, operációs programok, határokon átnyúló programok. Itt lesz egy közleményünk, azon dolgozunk, hogy ezt a közleményt a valósággá is átformáljuk. Meg kell vizsgálni azt, hogy hogyan tudnánk támogatni a határokon nyúló együttműködést, az önkéntes alapút, ahogy elmondtam, a határokon átnyúló együttműködés rendkívül fontos. Gyakran ezt természetesnek vesszük, mert eh, nem csak, hogy ez közösségi szempontból fontos, de ezáltal bizonyos fajta sebeket is be lehet gyógyítani. Beszélt Szlovákiáról, a cseh köztársaságról, de ezt elmondhatnám alsó Ausztriáról, vagy Pozsonyról, és vagy az Odaramenti, Frankfurt és Löbenica közötti ilyen együttműködést is említhetném. Ezek nagyon fontosak érzelmi szempontból, vagy a béke program meglátjuk azt majd, hogy az Egyesült Királyság mennyit hajlandó ebbe belefektetni, de ezek a erről a programról sem Dublinban vagy Londonban döntöttek, hanem Brüsszelben. Nagyon örülök annak, hogy az Európai Parlament szeretné folytatni ezt a programot. A Brexit, hogy megválasztom az utolsó kérdést, ez mindannyiunkat érinti, hiszen a másik nettó befizető elhagy bennünket, Meglátjuk, hogy mi lesz majd a tárgyalásokkal, hogyan zárulnak ezek. Amit eddig elértünk, Barnyi biztos által, a főtárgyaló által, aki korábban regionális politikai biztos is volt, és tudják, hogy mennyire fontos ez a pénzügyi megállapodás. 2023-ig sikerült elérni azt, hogy az Egyesült Királyság fizesse a rájutó részt, ez fontos volt, és mi folytatjuk a munkánkat a városokban, a régiókban. Például met- Glasgow-i metroépítés, stb. Ahogy az elnök asszony is elmondta, soha sincs elég idő, hogy beszélgessünk. Szeretném elmondani azt, hogy az, hogy az európai városok és régiók hete, hetét megszervezzük, az nagyon fontos lehetőség számunkra, hogy találkozzunk az érintettekkel. 6000 ember érkezik, nagyon sok újságíró is itt van, akikkel a kohéziós politikáról beszélhetünk. Az egyik jellemzője ennek az Európai Régiók hetének, az az, hogy ez a legfiatalabb ilyen hét, hiszen fiatalok lesznek itt mindenhol a konferenciákon, stb. Ez az ő jövőjükről szól, és örülök annak, hogy sikerült ilyen sok fiatalt ide hívni. Tegnap nagyon jó vitát tartottunk Hunker eh, elnök úrral, fiatalok vettek ezen részt Horvátországból, akik most az Egyesült Királyságban dolgoznak, vagy más tagállamokban, Németországban. Némelyikük azt mondta, hogy nagyra értékeljük az Erasmus-t, az Interreget, a határokon átnyúló projekteket. Ők nagyon is részt vesznek ezekben, és látják azt, hogy ez nem természetes, ez nem magától értetődő, ez az Európai Uniónak köszönhető, és ez nagyon fontos, hogy ezt lássuk. Más dolgok, amelyek technikai jellegűek, ezekről talán egy másik alkalommal beszélhetnénk, amikor az egyszerűsítésről beszélünk, az egységes auditról, illetve az egyszerűsített költségekről beszélünk, és arról, hogy egymás, és bízni kell jobban a nemzeti auditorokban is, ahogy elmondtam, fontos az, hogy a kedvezményezettek a végrehajtásra koncentráljanak leginkább. Köszönöm még egyszer, öröm volt ez számomra, remélhetőleg lesz még idő arra, hogy találkozzunk egymással. Remélem, hogy úgy mehetünk ki ebből a teremből, hogy mindannyian megteszünk annak érdekében, hogy minél hamarabb megkezdődhessék a trialógus. Köszönöm szépen, elnök asszony, elnök úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony és Mihálylova asszony. Most már nincsen időnk az összefoglalásra, lejárt az időnk, már három perce. Nagyon örülök ennek a megbeszélésnek. Azt hangsúlyozni kell, hogy a Parlament és a Régiók Bizottsága azonos platformon van. Előnyös volna, hogyha mi lehetnénk a megfigyelői ennek a folyamatnak. érdemes volna, hogyha a trialógusokon mi megfigyelőként jelen lehetnénk. Minden esetre ez elősegítené a viták folytatását. Köszönöm szépen. Thank you, thank you very much. Allow me to... Köszönöm szépen. Én is támogatom a résztvevők által elmondottakat. Egyeteműen az a kép formálódik, hogy közös jövőképünk van a kohéziós politika jövőjével kapcsolatosan. Értjük, miért fontos ennek a politikának a szerepe, mi a felelősségünk ebben, és mi a, mennyire lényeges, hogy a kohéziós politika opciói eljussanak az európai állampolgárokhoz minél gyorsabban, hogy ez, hogy ez rugalmas legyen és közel legyen az állampolgárokhoz. Ez a mai tanácskozásunk üzenete. Köszönöm szépen. Két technikai észrevételem volna. A Regi Bizottság 3.4.12-kor szavazással kezdi újra a munkát. Kérem, hogy jöjjenek vissza az ülésterembe akkor. Most pedig Oswald úrral és Krea asszonyjal közösen tartunk itt a terem előtt egy rövid sajtótájékoztatót hogy a mai munkánkról beszámoljunk a médiának. És 3.4.12-kor folytatja a Regi Szakbizottság a munkáját. Köszönöm.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

József tanul,

Köszönöm.

I say welcome to all the members of Regi Committee. Üdvözlöm a Regi Bizottság tagjait. Köszönöm szépen, hogy időben visszaérkeztek a szavazásra. Önök is tudják, hogy azért is módosítottuk az eredeti napi rendet, mert sok tagunk vesz részt különböző tevékenységekben, a régiók napja, régiós napok rendezvény keretében, ezért próbáltuk a szavazással a Koter Bizottsággal tartott közös tanácskozást megszervezni egy napon. Köszönöm, hogy eljöttek és kezdhetjük is a szavazást. Először is a közös rendelkezések rendeletére vonatkozó véleményről szavazzunk. Június 20-án volt egy részletes eszmecsere, Krélasszony, és Van Nistelrooy úr, a két társ előadó úgy döntött, hogy elutasítja azt a javaslatot. A hat véleményadó bizottság között öten szintén a javaslat elutasítása mellett voltak, úgyhogy csak öt módosítunk, módosítóról kell szavaznunk. Az eljárás a következőképpen fog kinézni, hogy ha a javaslat elutasítását támogatják, akkor ellenszavazattal kell élni minden módosítónál, hogyha a bizottsági javaslatot támogatják, akkor legalább egy módosító mellett kell szavazni. To be, uh, to be shared with, from the co Mr. Fannister Roy úr önél szó. Igen, pontosan így van, ahogyan bevezette ezt a szavazást. Kicsit történelmi ez a pillanat, ez az első alkalom, hogy a regé elutasít egy jogi eljárást a bizottság részéről, legalábbis az én 15 évem alatt először fordul ez elő, éppen azért, mert túl messzire mentek a reform támogatási programot kiterjesztettük sok támogatással, és itt van ez a meghatározatlan lépés, ami túlságosan mélyen nyúl a kohéziós pénzekbe, és az MFF új időszakában úgyis minden megváltozik, ez az első valós, konkrét alkalom, amikor megtagadjuk a bizalmat. Legalábbis remélem így lesz a szavazás után mondhatjuk csak ezt tényként. Köszönöm szépen. Hogyha nincsen több mondani valójuk, akkor szavazunk a módosítókról. Első módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kettes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Az envi egyes módosító mellette, mellett ellene tartózkodás elutasítva. Hármas módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Négyes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Most záró szavazás következik. Név szerinti szavazást rendelek el, megnyitom a szavazást. And the vote is closed. Lezárom a szavazást. And the proposal of the commission... A bizottsági javaslatot ezzel elutasítottuk. Itt vannak az eredmények a kivetítőn. Köszönöm szépen a szavazáson való részvételt. The next. A következő következő szavazni valónk Vonur véleménye az MFF 2021-27-es időszakáról szóló köztes jelentés, a parlament véleménye megállapodása való tekintettel van úr, van -e mondani valója? Röviden, elnök asszony véleményeket készítünk, vannak fontosabbak, kevésbé fontosak. Szerintem ez az egyik legfontosabb azok közül, amiket a bizottságunk készít. Lehetőséget teremt ez arra, hogy a következő MFF-re kihatással legyünk. A Költségvetési Bizottság nagyon várja tőlünk, hogy javaslatokat tegyünk a következő MFF tárgyalásokra felkészülve Intenzív tárgyalásokra számítunk az árnyékjelentéstevőkkel és a többi kollégával, több kompromisszumot készítettünk elő, hogyha nem teljesen egyetért értenek egyet a jelentés tartalmával és kompromisszumokkal, végső soron kérem, hogy igennel szavazzanak. Nagy hiba volna, hogyha ez a szakbizottság nem készítene véleményt a Költségvetési Bizottság számára. Tudom, hogy nem szolgál ez mindenkinek százszázalékosan a megelégedésére, de kérem, hogy igennel szavazzanak a záró vagy a végleges jelentésre. Akkor szavazunk. Mégpedig az a kettes kompromisszummal kezdjük. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14-es módosító mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük elektronikusan. A 14-es módosítóról szavazunk tehát. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A kivetítő látható az eredmény 17-14 ellenében. 16-os módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 17-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 18 mellette ellene tartózkodás szerintem elfogadtuk, de azért csak ellenőrizzük. 18-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 17 szavazattal, 13 ellenében. 19-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 20-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 25 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 26-os módosító, ez azonos tartalmú elutasítva, 28-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 27. Ez okafogyott, nem okafogyott. Akkor szavazunk róla. 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 29. Mellette ellene tartózkodás. Szerintem elfogadtuk. Elnézést. 30-as. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 5-ös kompromisszum. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 40-es módosító mellette ellene tartos, tartózkodás. Szerintem elfogadtuk, de azért ellenőrizzük. 40-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hetes kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 52-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük elektronikusan. 52-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Elnézést. 62 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, ellenőrizzük. Tehát a 62-ről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. elnézést 53 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 57 kiesik, mert az 53-at elfogadtuk. Az 58-ról szavazunk mellett ellene tartózkodás elfogadva. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kilences kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 63-as módosító mellette ellene tartózkodás, szerintem elfogadtuk. 64. Ezt visszavonták, a 65-tel együtt, ezek azonosak, 66. Okka fogyott, de nem, hanem a 66-ról szavazunk, A 64-et visszavonták. Jó. Szóval a 64-et visszavonták, de a 65-öt nem. A 65-ösről szavazzunk mellette ellene tartózkodás elutasítva. 66 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 67 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizni szeretné 67-et? Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. következik a 68, 69, ezek azonosak. Mellette nem, ez, ezek okafogyottá váltak. Jó. Akkor ezek kiestek. Nézzük a 70-es módosítót, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Preambulum első kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Hármas mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük. Hármas módosító, elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva. Négyes módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Ötös mellette, ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük kérem. Ötös módosítóról elektronikus szavazást kezdünk, megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadva. Következik a hatodik módosító. Ez kiesik. Hetedik módosító mellette ellene tartózkodás. Szerintem elutasítottuk, de azért ellenőrizzük. Hetes módosító elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Most lezárom a szavazást, valóban elutasítottuk. Nyolcas módosító mellette ellene tartózkodás szerintem elutasítottuk. Ezek szerint most következhet a zárószavazás. Megnyitom a szavazást. I'm following. Okay. Okay. The vote is closed. The vote is... Lezárom a szavazást. Tehát elfogadtuk a bizottsági javaslatot elutasító véleményt. Köszönöm szépen a szavazást, lezárom az ülést, és három órakor találkozunk.